Tu Bonjour, mesdames et messieurs, nous allons... Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, elkezdjük a munkánkat, mert kis csúszásban is vagyunk. Mindenkit szeretettel üdvözlök. A mai ülés első részében Éva Zsoli elnököt helyettesítem aki a szakbizottságot képviseli eh, az ENSZ eh, fejlesztési programjának 20. évfordulójáról eh, rendezett rendezvényen Brüsszelben, és kicsit később fog hozzánk csatlakozni. A tolmácsolási igazgatóság jelezte, hogy sajnos kivételesen svéd nyelvről nem lesz ma és holnap tolmácsolás, mert ezt nem tudták megoldani. Most a napi rendelfogadásával kezdjük. Van-e ellenvetésük, észrevételük a napi rendelfogadásával kapcsolatban? Nincs. Akkor a napi rendet a jelenlegi formájában elfogadtuk megkapták az október 18-i ülési jegyzőkönyvét. Ha van észrevételük a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor kérem a titkárságnak a mai ülés vége előtt jelezzék. Ha nem kapunk ilyen jelzést, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Elnök közleményei lehetnének közlendői, van erre idő, de nincs közlendőm, úgyhogy rögtön át is térhetünk a következő pontra. Nincs az Európai Bizottságnak feltendő kérdésünk, nincs módosítás. Az Európai Bizottságnak van-e bejelenteni valója? Úgy tűnik, hogy nincs, akkor elég gyorsan haladunk. Hétfő van, nagyon jó, hogyha ilyen gyorsan tudunk haladni. Akkor következnek a globális és európai szintű innovatív finanszírozási lehetőségek az Európai Bizottság munka dokumentumával foglalkozunk, az európai és globális szintű innovatív finanszírozással, mint társ szakbizottság véleményt készítettünk az eljárási szabályzat 50. cikke alapján, három területtel foglalkozunk, a pénzügyi szektorral, az éghajlatváltozással és a fejlesztési segélyezéssel. Az éghajlatváltozás hatása a fejlődő országokra különösen érinti szakbizottságunk munkáját. Nagyon aktívak voltunk ezen a területen, ami az innovatív finanszírozást illeti. Egyértelmű, hogy a szakbizottság munkaterületéhez tartozik ez a kérdés is. Rögtön át is adom a szót Déva úrnak, aki e vélemény készítője. Déva úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony megvizsgáljuk az innovatív finanszírozással kapcsolatos jelentést, akkor ez lehetőséget ad a fejlesztési szakbizottságnak, hogy ne járjuk be újra ugyanazt az utat, ugyanaz azon gondolatmenet mentén a szegénység felszámolása és a fejlődő országok segítése terén. Egy kicsit más módon gondolkozzunk, és tegyük fel a kérdést magunknak, hogy van-e más út az innovatív finanszírozásra, ami segítséget nyújtana a fejlődő országoknak és az európai adófizetőnek is. A jelentést véleménykészítőként akkor tanulmányozom, amikor minden tagállam és az egész globális világgazdaság nehéz időket ér meg. Az Egyesült Királyságban 25-30%-kal csökkentették az államháztartási kiadásokat, ugyanezt történik a többi EU országban. Tehát amikor innovatív finanszírozásról beszélünk, tisztában kell lenni vele, hogy nem térhetünk vissza a korábbi finanszírozási módszerekhez a múltban <clears throat> megtettük ezt, az Egyesült Királyságban is ez történik, és bár 25-30%-kal csökkent az államháztartás kiadása, növekedett az adófizető kontribúciója a hivatalos fejlesztési segélyekhez a 0,7%-os ígéret teljesítése érdekében 27%-kal növekedett az adófizetői kontribúció. Ez nagyon nehéz volt ez a döntés, azt kellett mondani a köztisztviselőknek, hogy egy millió ember kerül ki a rendszerből, 30%-kal csökkentjük az államháztatási kérdésokat, ugyanakkor a világ szegényei és a fejlődő országok irányában tett vállalásokat betartjuk, és egy 27%-kal növekedik az adófizetők hozzájárulása, hatása, hogy a 0,7%-os ígéretet be tudjuk tartani. Reméljük, hogy mindenki megteszi ezt, és nyújtja 0,7%-ot. Vajon ezzel a szegénységet fel lehet -e számolni? Nyilvánvalóan nem, de segítséget nyújtunk, szolid segítséget a legszegényebb embereknek, hogy kicsit több országgal rendelkezzenek, de nyilvánvaló, hogy a teljes szegénységet nem tudjuk felszámolni. A életszínvonaluk nem fogja elérni a miénket Hát jó lenne, hogyha letérnénk a kitaposott csapásról, és olyan megoldásokat javasolnánk, amelyek méltányosak, amelyek tisztességesek a pénzt kapó emberek vonatkozásában, illetve a mi irányunkban is, és a partnerek között, hiszen az EU és a fejlődő országok egyfajta partnerségben működnek együtt. Mivel sokkal több friss pénzt kellene találni ahhoz, hogy a kihívásokra választathassunk az éghajlatváltozás terén, körülbelül 100 milliárddal többet kellene találnunk segélyezésre, annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás következményei kezelhetőek legyenek. Cancúnban nyilván 100 milliárddal többet várnak majd tőlünk, és az az érzésem, attól tartok, hogy a válasz az lesz, hogy nem hogy 100 milliárd, de 1 milliárd sem lesz, mert nagy nehézségben vagyunk. Úgyhogy nagyon nagyok az elvárások, nagy a nyomás, az emberek részéről, akik meg szeretnék oltalmazni a bolygót, csökkenteni az éghajlatváltozás kihatásait, az emberek megérhetési lehetőségeit javítani, illetve a milleniumi fejlesztési célokat 2015-re kellene érni, illetve a partnerországokkal szemben tisztességesek lenni. Mit, mit kell akkor tennünk, hogyha nem tudjuk a pénzt összehozni? elgondolkoztam azon, hogy milyen más módok vannak, milyen más ötletek segíthetnek a kihívások felvállalásában. És az egyik dolog, amivel foglalkoztam a jelentésemben, véleményemben, az az, hogy mit tehetnénk, megvizsgáljuk, hogy mi is történik például a fejlődő országokban. Az EU és a nemzetközi közösség körülbelül 100 milliárd eurót ad fejlesztési segélyezésre a fejlődő országoknak, kb. 60 milliárdot az EU, 40 milliárdot a világ többi része. De mi is történik a fejlődő országokban? 800 milliárd euró évente eltűnik ezekből a fejlődő országokból, ez, ezek a pénzek nem tartoznak a GDP-jükhöz, a GNP-jükhöz, a formális gazdasági teljesítményükhöz. 800 milliárd euró kijön ezekből az országból, ahogy Zsoli asszony is elmagyarázta nagyon jól a világnak és nekünk, és ezek a pénzek offshore pénzügyi központokba vándorolnak. Ez a 800 milliárd nem hoz létre gazdagságot a fejlődő országokban lakók számára, nem használják a szegénység felszámolására ezekben a fejlődő országokban. Az Isten tudja, hogy mi történik ezzel a pénzzel, de az biztos, hogy adóparadicsomokban köt ki karib térségben, vagy máshol, és nem tudjuk mire, de valamire felhasználják, nyilván nem a fejlődő országok megsegítésére. Ha feltételezzük, csak feltételezzük, hogy ki tudunk alakítani valamilyen mechanizmust arra, hogy megállítsuk ezt a pénzt, megakadályozzuk, hogy kijöjjön, eltűnjön. Feltételezve, hogy ezt a 800 milliárdot fel tudnánk használni, ez 8 annyi, mint amennyit mi fejlesztési célra segélyként adunk a fejlődő világnak, feltételezve, hogy be tudjuk forgatni ezt a pénzt a fejlődő országok gazdaságába, hogy a kölcsönvessék, használhassák, megtarthassák szegénység felszámolására, gazdaság növelésére, vállalkozás fejlesztésre, stb. stb. Feltételezve, hogy meg tudjuk állítani ennek a pénznek a kisíbolását az országokból, akkor tudnánk segíteni az embereknek óriási különbség lenne ez, óriási segítséget tudnánk nyújtani a szegény országokban élőknek. Nyolcszor annyi pénzről van szó, mint amennyit segélyezésre fordítunk. Ezek az emberek így munkahelyet szerezhetnének, új mezőgazdasági terményeket fejleszthetnének ki, új tevékenységbe kezdhetnének, egy csomó minden beindulhatna. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a pénzt megállítani, megakadályozni, hogy ez a pénz az adóparadicsomokba vándoroljon hogy lehetne elérni, hogy azok az emberek használják fel, akikhez tartozik ez a pénz. Hogy lehet arról gondoskodni, hogy ezek a pénzügyi áramlások leálljanak. Ugye beszélünk a Tobin adóról, azzal kapcsolatban, hogy hogyan utalunk át pénzt mi nekik. De egy olyan egyszerű kérdést tennék fel, hogy hogyan lehet ezt a pénzt ott tartani? Megakadályozni, hogy a pénz az adóparadicsomokba vándoroljon. Hogy lehet azt elérni, hogy ezt a pénzt ne vigyék ki? Hogyha ezt el tudjuk érni, akkor teljesítjük az éghajlatváltozás támasztotta követelményt. És betartjuk azt, amit Cancúnban ígértünk, új partnerséget alakítunk ki, átláthatóság, jó kormányzás terén és kölcsönös segítségnyújtás terén. és bevonjuk a vezető személyiségeket a fejlődő országokból, akiknek érdeke, hogy megtartsák ezt a pénzt. Új partnerséget próbálok kialakítani, új gondolkodásmódot, mert tudjuk, hogy 800 milliárd eltűnik. Ez, ez nem kérdés. Zsoli asszony az egyik legnagyobb szaktekintelje témában. Most már az a kérdés, hogyan lehetne megakadályozni, hogy ez a pénz eltűnjön. Hogyha megakadályozzuk, akkor ezzel segítjük az európai adófizetőket, hiszen ők nyernek ezen, illetve segítünk az egész éghajlatváltozási küzdelemnek, hiszen több lesz a befogható készpénz, finanszírozási lehetőség a fejlődő országokban, nagyobb lesz a GNP, GDP, a pénz nem megy el ezekből az országokból. Ez nem export, ez egyszerű pénztranszfer. Ösztönözni kell ezeket az embereket, hogy bankokat hozzanak létre, vállalkozásokat indítsanak, projektekbe kezdjenek, amelyek foglalkoztatást jelentenek ezért az innovatív finanszírozási mechanizmus a jó kormányzásra, a legális mechanizmusokra kell, hogy épüljön, arra, hogy a bankok és az adóparadicsomok együttműködjenek velünk, és ne tegyük lehetővé, hogy ezek a pénzek illegálisan kivándoroljanak az országokból, új a jogon, az átláthatóságon alapuló, a jó kormányzáson alapuló partnerséget kell kialakítani, ami védi ezeknek az országoknak a lakóit, az ő érdekeiket, és így a saját pénzüket a saját fejlesztésükre használhatják majd. Ez a legnagyobb segítség, amit nyújthatunk nekik, mert tudjuk, tudjuk, hogy ezen országok egyes ö, ö, vezető személyiségei kisíbolják a pénzt az országokból. Jó lenne az átláthatóság, a jó kormányzás jegyében partnerséget kialakítani, parlamenti képviselők együtt. Garen Sarmans volt a vezetője a delegációnak, amely Katmanduban járt, és a nepáli parlament költségvetési bizottságával tárgyaltunk a, arról, hogy hogyan költik el a pénzt, és ő kapacitást építést várnak tőlünk, szakértelem átadást ilyen, ilyen dolgokban kell előrelépni annak érdekében, hogy felelősségteljesebben végezzük a munkánkat. Én, én ebben az irányban szeretnék haladni a véleményem, jelentésem elkészítésekor, és minden segítséget szívesen fogadok. Köszönöm. Oké, okay, merci, euh, monsieur. Köszönöm szépen, Deva úr. Most a kérdésekre térünk át. Gerero úrnak adom meg a szót, kérem, hogy legyen rövid, mert hát kicsit késésben vagyunk. Gerero úr. Tisztelt elnök úr, Gratulálni szeretnék Deve úrnak a véleménytervezetéhez, de gratulálok a most elhangzott hozzászólásáért is. Sok kérdést tisztázott, olyanokat, amik rendkívül komplexek. Világos, hogy véleménye rendkívül megalapozott. Úgy gondolom, hogy az, amit ön hangsúlyoz a problémában, a megfelelő elem. A fejlesztés hivatalos támogatását kell erősíteni új finanszírozási formákkal. Soha nem fogjuk a szegénység problémáját megoldani, ezt tudnunk kell, már tudtuk mielőtt hozzáfogtunk volna. De hogyha kötelezettséget vállalunk a fejlesztés iránt, akkor új finanszírozási formákat kell kialakítanunk, és amivel a szegénységi szinteket csökkenthetjük. Csak csökkenthetjük a szegénységet még, illetve csak akkor tudjuk csökkenteni, hogyha olyan koherens intézkedéseket hozunk, ahogy Deve úr is javasolta. Nagyon fontos, hogy ezt a véleményt elfogadjuk száz százalélig, hiszen azt tükrözi, hogy a tőke illegális áramlatai ellen fel kell lépni, az adóparadicsomok ellen fel kell lépni, és a fejlődő országokban az adó kikerülés ellen is fel kell lépnünk. Az Európai Uniónak nemzetközi megállapodást kell támogatnia, amely kötelező érvényű, és a pénzügyi információ cseréjét írja ilyen formában elő. Megfelelő intézkedéseket is be kell vezetni arra, hogyha ennek a kötelezettségnek nem vállal valaki, nem tesz valaki eleget. Az a finanszírozás innovatív formáival kapcsolatban szintén árnyékelőadóként, a szocialisták árnyékelőadójaként elmondhatom, hogy a jelentést néhány finanszírozási formával ki kell, hogy elég egészítsük, olyasmivel, amiről már tárgyaltunk a szakbizottságban, és konszenzus is volt például a nemzetközi pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos intézkedések. Az igaz, hogy nincs még erre vonatkozó nemzetközi megállapodás, és ezért nehéz bármit megalkotni ezzel kapcsolatban. De az Európai Bizottság már kijelentette európai szinten, hogy ez a, ennek a tevékenységnek a megadóztatása az egy lehetőség. Az ilyen jellegű adókat sokan úgy tekintik, mint hogy a gazdaságot nem ösztönző elem, sőt a gazdasági áramlatokat akadályozók. Ezt meg kell oldjuk, de fontos, hogy csökkentsük először is azoknak a levonásoknak a költségeit, amelyeket a kíván, amelyek, amiket abból vannak le, amit a kivándorlók küldenek vissza országaikba. Deve úr, módosításokat nyilvánvalóan be fogunk terjeszteni, amik alapvetően nem a jelentésre épülnek, hiszen egyetértünk azokkal a szempontokkal, amelyeket vázol. De szeretnénk az új innovatív finanszírozási formákat jobban hangsúlyozni. Ezt a jelentést az ECON szakbizottságnak is jóvá kell hagynia, és ahhoz különböző elemeket még be kell vegyünk, és az Econnal való együttműködésnél meg kell tudjuk védeni ezeket az új finanszírozási formákat. Köszönöm, Gerer úr. Most Kesman úron a sor. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Uh, uh, Köszönöm szépen. Köszönöm én is a jelentést és azokat a kiváló javaslatokat, amelyeket a tervezetbe bevet néhány kérdésre térnék ki. Természetesen az ODA-ra, a hivatalos fejlesztési segélyre szükség van. Meg kell nézni, hogy van -e ezekben az országokban beruházás. Ha az országok fejlődnek, akkor olyasmire van szükség, ami nekünk is hasznos. Tehát nem szabad a hosszú távú befektetésektől az ODA-t külön kezelnünk. A fejlődő országok megsegítésénél és a törékeny gazdaságok megsegítésénél természetesen fontos, hogy az EU-n belüli átutalások költségét csökkentsük. Mindannyian tudjuk, hogy az átutalás összege a um, milliókra rúg, és az ODA a hivatalos fejlesztési segély formájában kerül az országokba a, 700, a 0,7%-os bruttó nemzeti termékre vonatkozó kötelezettségvállalást üdvözlöm, Sárközi elnök úr az New Yorki MDG csúcs találkozón szeptemberben elérte azt, hogy a nemzetközi pénzügyi tranzakciós adót bevezessék. Ezt a kötelezettségvállalást két tagország elfogadta már, de nézzük meg, hogy a többi tagállamtól is meg lehet-e kapni. A kávéval kapcsolatban <laughs> most még egy javaslat az eszembe jutott, ami nagyon érdekes lehet. A, a hétköznapi termékek, mint kakaó, kávé, cukor, Renge, nagyon sok e termékek közül a harmadik világból jön, és a nemzetközi bőrzéken, a, az árutősdéken kereskednek velük. Nagyon fontos, hogy a termék tranzakció adó is megszülessen. A pénz tudnélik gyakran nem, fá, nem folyik vissza ugyanabba az országba, és kérdés, hogy miért nem. Hogyha nem tudjuk egy nemzetközi mechanizmuson keresztül visszavezetni, akkor próbáljuk a saját adóztatási módszerünkön keresztül. A másik ötlet, amit érdemes lenne talán megvizsgálni, az a, a kitermeléses a, a termékekre vonatkozó adó, mint, tehát a bányászat, magnézium, stb. Ez csak egy ötlet, hogyha ezekből az országokból a termékeket, ezeket a termékeket kivonjuk, a, a kitermelt termékeket, akkor a kitermelési adót lehetne kivetni rájuk. Az adók ezekben az országokban és nemzetközi szinten is, ahogy ön is helyesen mondja, csak akkor lesznek helyesek, hogyha sikerül az offshore adó paradicsomokat végre bezárni. És mindjárt befejezem, az Európai Unión belül létre kell hozni egy egységet, amely eléri azt, hogy ezeket az kedvez, adó elkerüléseket is megszüntessék. Végül pedig mindennek a kulcsa az átláthatóság, áramlatok nemzetközi szintű átláthatósága. Akkor van beszámoltathatóság, és beszámoltathatósággal kezelni tudjuk azt a politikai elhatározottságot EU szinten, amelyen megoldhatjuk a problémákat. Köszönöm, elnök asszony! Merci, monsieur Köszönöm, Cashman úr. Most Görenc úr a sor. Merci, madame la présidente. Je voudrais mon... Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék gratulálni Deva előadó úrnak. Igen, bölcsen vezette elő a vitát, nagyon sok ö, értékes gondolatot fejtett ki, most néhány gondolatot hadd meg jó magam is ami az erőforrások kivitelét illeti a fejlődő országokból. Valóban egyetértek azzal, hogy ezt a, gondol, ezt a problémát meg kell oldani. Nem tudom, hogy a 800 milliárd euró valóban valós száme, azt hiszem, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy az európai adó és az európai tagállamok adóhatóságai milyen pénzektől ö, kell, milyen pénzeknek kell, hogy ö, búcsút intsenek. Ezen probléma miatt a jó akarat, jó szándék megvan, de hát ö, valóban ö, ambiciózusnak és egyszerre visszafogottnak is kell lennünk, amikor ezt a nehéz súlyos helyzetet meg akarjuk oldani. Ami az innovatív finanszírozást illeti, most miről beszélünk? Egyszerűen csak a forrásokat halmozok egyiket a másikra, és akkor a fejlesztési segélyeket bővítjük, viszont akkor a kihívást nem tudjuk valóban felölelni, és a 0,07%-ot nem fogjuk elérni. Ha ezt értjük az innovatív finanszírozás mellett, akkor nem értek ezzel egyet. Mert ami a szándékunkat illeti, valóban hűnek kell lennünk azon elkötelezettségünkhöz, amelyet az európai 2005-ös konszenzus idején már kimondtunk, de ezt úgy kell tennünk, hogy a felülvizsgálat, az európai konszenzus felülvizsgálata, fejlesztési konszenzus felülvizsgálata valóban tartsa tiszteletben azt a tabu témát, hogy a 0,7%-kal kapcsolatban nem változtatunk. Kihangsúlyozom újra. A tanácsnak, a tagállamoknak meg kell mondania, színt kell vallania. Mit tegyünk? Ha egyetlen tagállam ö, nem tartja be hit, ö, a kötelezettségvállalásait, akkor bizony már a a helyzetet nem tudjuk feloldani. Nem igazán ápolunk párbeszédet, és nem folytatunk párbeszédet a tanácssal ezügyben, de azt gondolom, hogy mindenképpen kötnünk kell magunkat ehhez a gondolathoz, és majd Aston asszony előtt is el kell újra ezt mondanunk. Harmadik gondolatként hadd mondjam el azt, hogy át kell gondolnunk azt a stratégiát is, amely Egyrészt a DEVA kolléga által elmondott igényeket, másrészt pedig az Európai Uniós kötelezettségvállalásokat ötvözi. Egyfajta Davosra lenne szükségünk, hogy a problémát megoldhassuk, ahol minden egyes szereplő elmondhatja véleményét a kormányok, az érintett országok kormányai, ahogy ön is jogosan mondja, hiszen őket valahol kifosztják, saját erőforrásaiktól fosztják meg őket számos módon, például úgy, hogy az alapanyagokat valósáron megfizetik, másrészt viszont olyan szürke ágazatok is léteznek, amelyek az ellenőrzés alól kicsúsznak, hiszen mindig vannak kiskapuk Például az Európai Unióban is vannak ilyen kiskapuk, nap mint nap látjuk, hogy ö, még mindig léteznek olyan ö, illegális ajándékok, amelyeken keresztül ezt a problémát és ezt a helyzetet meg lehet kerülni. Azzal fejezném be, hogy a szívemnek kedves Davoszt úgy kellene kialakítanunk, hogy mindenki a donorok, a donorországok, az adományozók, az adományozottak, az adományokat kapó országok kormánya is elmondhassák véleményüket, és mindenkinek van feladata a vállalatoknak és a vállalkozásoknak, és azon vállalkozások, amelyek a tagállamainkban működnek, hogyha az EU-n kívül is tevékenységet folytatnak, akkor felelősségteljesen kell fellépniük. Deve úr, mindig intelligens dolgokat mond, és amikor így teszi, akkor mindenképpen támogatjuk őt. Köszönöm, Görenc úr. Most Krez asszonyon a sor. Köszönöm. Interesting. Köszönöm szépen, Deva úr, nagyon érdekes jelentést. Meg kell, hogy mondjam, hogy néhány ponton egyetértek, különösen az ODA szegénység megszüntetése vonatkozó hatásáról, a korrupció elleni harcban, a, harcban a közigazgatásban, és az innovatív pénzügyi mechanizmusokról, amelyekkel az éghajlatváltozás területeit és a fejlesztési politika területére lehet átirányítani. De osztom kollégáim által elhangzottakat is. Én és úgy gondolom, hogy ahogy Kesmen úr is mondja, ugyanaz a logika kellene, hogy az adóparadicsomokra is vonatkozzon. Azt is szeretném elmondani, hogy a következő három kérdés szerint a pénzügyi tranzakciós adó más szóval egy általános adó nem diszkriminál piacokat, konkrét piacokat, és viszont az adóelkerülést segí- eltörlését segíti. A következő dolog az általános FTT bevezetése kompenzálhatja a pénzügyi szolgáltatások mentességét, áfa mentességét. Befejezésképp hadd mondjam el azzal kapcsolatban, amit Gere úr említett, azaz, az FTT-t globális szinten be lehetne vezetni, de mégiscsak az lenne a jó, hogyha az Európai Uniós szinten kezdenénk, és aztán mennénk följebb. Köszönöm. Köszönöm. Most Svensson úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, egy kicsit csalódott vagyok, hogy nincsen svéd eh, eh, tolmácsolás más nyelvekre. Köszönöm szépen Déva úr a jelentését. 800 milliárd a fejlődő országokból 8-szor akkora, mint amit adunk. Hogyan tudjuk megtartani a fejlődő országokban ezt az összeget? A válasznak úgy gondolom egyfajta <laughs> Nobel-díjat érdemelne, ha ezt meg tudja valaki válaszolni hogyha valami pozitívat tehetünk itt a nap alatt, akkor tegyük meg. Addig, amíg olyan vezetők vannak, mint Mugabe, vagy már ki mást is említhetünk, más dik- diktátort is, de ez az a név, ami önmagában is elgondolkoztat. Tudjuk, hogy milyen nehéz volt Nagy-Britániának, meg más országoknak őt leállítani. Úgy gondolom, az Európai Uniónak jobban kell hangsúlyoznia a demokrácia építést, a piacgazdaságot és az emberi jogok tiszteletben tartását. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a fejlődő országok alapjait sem tudjuk kialakítani. Ezek azok az értékek, amelyek prioritást kell, hogy élvezzenek a fejlesztési együttműködésekben és emberi jogi tárgyalásokban, és nem csak a tárgyalásokról van itt szó, ami persze nagyon fontos, de nem csak a milliárdokról kell tárgyalnunk. Ott kell, hogy legyenek az értékek is a fejlődő országokban. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Svensson úr. Most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót, Alexi Jones úrnak, kérem röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. szeretném hangsúlyozni eh, annak a jelentőségét, hogy az innovatív finanszírozási mechanizmusok terén eh, nagyobb erőfeszítéseket eh, tegyünk, éghajlatváltozás, szegénység felszámolásának mi céljai tekintetében, és szeretnék emlékeztetni a júniusi tanácsi konklúziókra, a millenniumi fejlesztési célokról, amelyek hangsúlyozták, hogy mennyire fontos lenne, hogy az EU foglalkozzon olyan javaslatokkal is, amelyek innovatív finanszírozási mechanizmusokat jelentenének, és így nagyobb jövedelmeket lehetne kialakítani, vagy bevételeket. A bizottság pillanatnyilag értékeli az ilyen javaslatokat a pénzügyi szektor vonatkozásában. Szeretnék emlékeztetni a pénzügyi adó, vagy pénzügyi szektor adóztatásának bevezetésére. Ez egy jelentős eszköz lenne. Erről szól egy kommunikáció, és a bizottság most azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne az ilyen mechanizmusokat bevezetni, megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Déva úrnak adom meg a szót, hogy lezárját. Nagyon kevés időm van, nagyon sajnálom, hogy a bizottság süket fülekkel hallgatta azt, amit itt megbeszéltünk. Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy éppen miről beszéltünk itt az előbb. Átláthatóság, a pénz megtartása a fejlődő országokban. Ez egy nagyon fontos mechanizmus, módszer lenne. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság javaslatokat tenne arra, hogy hogyan lehet ezt a pénzt visszatenni ezekbe az országokba, honnan kisibolják és Szenszon úr is mondta, honnan jön ez a, hova jön ez a pénz? A mi európai bankjainkba, Londonba, Luxemburgba, Liechtensteinbe, meg olyan pénzügyi és adó paradicsomokba, ahol olyan a szabályozás, hogy nem lehet betekinteni. Tehát sajnos a mi bankjainkban helyezzék el ezeket a koszos pénzeket. Amikor a terrorista vagy terrorválság kialakult, akkor 5000 eurón fölüli készpénz befizetéseknél megkérdezték az embert, hogy honnan van a pénz, hogy ne terrorizmust finanszírozzon. Tehát mindenkinek eh, be kell számolnia ennek a pénznek a felhasználásáról. De hogyha egy afrikai ország vezetője 15 milliárd eurót elhelyezett Svájci vagy Liechtensteini speciális számlán vagy egy adóparadicsomban, akkor senki nem tesz fel neki kérdéseket. Ez nonsens. Senki nem kérdezi meg, elnök úr, honnan származik ez a pénz? Miért ilyen nehéz ezt megoldani? hogyha maga vagy én 5000 eurót elhelyezünk egy bankszámlán, akkor be kell számolni róla, hogy honnan ered a pénz, hogy ez nem terrorista finanszírozást szolgál. Jó lenne, hogyha ezt a kérdést másoknak is feltennék. Cashman úr nagyon érdekes dolgokat mondott a az árutősdékről, meg árukra kivetett adóról sri lankai származású vagyok, ugye sri lankai tejáért, maga egy filterért két eurót fizet. Tudja, hogy mennyi jut el ebből a tea termelőhöz? Fél cent. Fél cent a két euróból az 1,995 ezred hova lesz? nem Sri Lankára jut, valahol eltűnik London és Sri Lanka között. Csak fél cent jut vissza Sri Lankára. hogyha mm, valamit teszünk, hogy az ilyen ö, bűnös cselekedetekkel leszámoljunk, akkor az nagyon nagy dolog lenne. Én szeretném, hogyha az Európai Bizottság is innovatív módon gondolkodna erről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Deve úr. Arra emlékeztetnék csak, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 19-e 12 óra pontosan. Most pedig áttérünk a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus végrehajtására, cselekvési terv félidős értékelése az előrelépés útjai. Ha megengedik, azzal kezdeném jelentés felelőseként, hogy a jelentés tervezetemet bemutatom önöknek, saját kezdeményezésű jelentésem egy olyan munkaanyagra ö, ö, ö, épül, amelyről néhány hete már tárgyaltunk, elemeztem akkor magát a kontextust, a humanitárius segítségnyújtásról az EU-ban, ma nem szeretném ezt újra megtenni. A jelentésemben igen fontos volt, hogy a humanitárius partnereket bevonjuk, NGO-kat, Vöröskeresztet, ENSZ-et. Együtt dolgoztam Kristalina Georgiával, az ECO DJ-vel, segélyügyi főigazgatósággal, az átfogó humanitárius kontextus egyre súlyosbodik, egyre komplexebbé válik, és egyre több helyen kell fellépni humanitárius segítségnyújtásban. Alapvető fontosságú ez az eszköz, amely még mindig releváns a folyton változó világban. 2009-ben egy munkacsoportot állítottak föl, a tanács szintjén, Kohafa névvel, amely releváns fórumá vált, és amelyet még meg kell erősíteni a humanitárius segélynyújtás és élelmiszer segítség szintjén más munkacsoportokkal együtt a COPS-ban, amely a politikai és biztos, biztonsági tanács. A civil védelmi portfóliét a segélyügyi főigazgatóságon csökkentették, ez így jól is van, mégis kihangsúlyoznám, hogy igen speciális mindegyik eszköz, ezért azoknak különleges oldalát meg kell tartani, ha kiegészítő jellegűek és egymást segítőek is. A Lisszaboni szerződés bevezeti most a külügyi szolgálatot, és a tárgyalásaink során az ECO főigazgatóságot próbáljuk vég- védeni, és nem szeretnénk, hogyha instrumentalizálnánk ezen segítségnyújtási eszközt. Az együttműködés, a koordináció, a mm, külügyi szolgálat, valamint a nagyméretű válságkezelési eszközök között meg kell teremteni az AFET szakbizottság Zanikis asszony tollából egy olyan jelentést készített, amely teljesen ellenében megy a mi demokratikus elveinknek itt a munkacsoportban. Hogyha az AFET-ben ez a bekezdés elfogadásra kerül, akkor bizony a humanitárius segítségnyújtás, valamint a Georgeva asszony portfóliója egy részének Aston asszonyhoz való átkerülése bizony igen súlyos következményekkel következményekkel jár majd a külügyi szolgálatban. Egyelőre nem tudjuk, hogy a humanitárius partnerek szintjén mindez hogyan fog lecsapódni, zárt kapukat döngetünk. Szeretnénk, hogyha a tagállamok szintjén komolyabb szerepvállalás történne, mert a konszenzust terjeszteni kell, meg kell értetni, és alkalmazni kell a külügyi szolgálat szintjén is, valamint a katonai szolgálatok szintjén. Olyan lehetőség ez most számunkra, hogy megerősítsük azon területeken a fellépésünket, amelyben a konszenzusra szükségünk van. A humanitárius kihívások csak a konszenzus és annak cselekvési terve szigorú szabályainak betartása mellett történhet vannak a jelentésemben olyan ajánlások, amelyeket a végén olvashatnak, és ez fontos, hogy a humanitárius elvek és a nemzetközi humanitárius jog előmozdul, előmozdítása megtörténhessen. Politikai szinten is védenünk kell a nemzetközi donorok szintjén ezen mechanizmust, alapvető fontosságú elvekről van szó a bizottságnak és a tagállamoknak jelentős politikai szerepük van részben abban, hogy az Európai Unió iránymutatásai ö, valóban operatívvá váljanak. Felhívom az Európai Bizottságot arra, hogy további erőforrásokat allokáljanak ezen eszköz előmozdítására, és a fiatalokat a politikai téren fellépő személyeket is támogassák. Az, e, a szükség alapú megközelítésre van itt most szükségünk, különösen a igazán kitett csoportok kritériumának figyelembevételének. még a metodológiai közös keret meghatározására szükség van, élelmezés, védelem, valamint szexuális indítatású erőszak elleni fellépésben is kérem a bizottság támogatást. A nők és férfiak valamint, megkülönböztetése, valamint az egészségvédelem is mindenképpen az elsőként fellépő segélynyújtók szintjén legfontosabb fontosabb szerepet kell, hogy játszon. A finanszírozás, valamint a humanitárius programok nemzetközi terén újra kihangsúlyozom, hogy a helyi szereplők kapacitását fejleszteni kell, jobban be kell őket vonni a folyamatba. Humanitárius erőfeszítést kell az ENSZ terén is még jobban kidomborítanunk, azzal, hogy a megközelítés klaszter alapon kezeljük a helyi struktúrákkal koordinálva, szektorokon, ágazatok között és klaszterek közötti együttműködés erősítésével az Európai Unió központi szerepet játszik az OCSA-ban, a nemzetközi sékon a mm, katonai és a humanitárius szereplők elkülönített feladatait világosan meg kell határoznunk, és a katonai erőket csak igen korlátozott erővel kell bevetni, amikor a humanitárius segítségnyújtásra szükség van, ahogy azt az ENSZ is iránymutatásaiban kihangsúlyozza. Figyelemfelkeltésre van szükség, hogy speciális helyzetről van szó az EU-ban is, amikor humanitárius segítségnyújtásról beszélünk, és a katonai erők képviselőinek tiszteletben kell tartaniuk az ENSZ iránymutatásait. Szükséges az együttműködés, a tudatosság fokozása, a kölcsönös értelmezés a polgári védelmet is kiegészítő, koherens módon kell a humanitárius segítségnyújtással bevetni. A ö, civil ö, erők ö, bevetése ugyanis kiegészítő jellegű. Kérem a bizottságot, hogy olyan ambiciózis jogalkotási tervvel, javaslattal álljon elő, amely a gyorsreagálású európai erők mechanizmusait fokozza és kölcsönösé teszi a már meglévő erők bevetését, amikor arra a tagállamok hajlandóságot mutatnak. 2008-ban egy új stratégiát vezetett be a katasztrófa kockázatok csökkentésére az EU. Ezen terv végrehajtása még várat magára. További erőfeszítésekre van szükség, hogy rendszeresebben ö, domborítsuk ki ezen aspektusokat, ami a dimenzió pénzügyi erőforrásait illeti, azokat még fokoznak el. Kis szintű finanszírozásról van szó, amely a különböző helyi projektek aspektusait figyelembe veszi. Jobban kell koordinálni az RCC-vel ezen tevékenységeket. Végül nagyon sajnálom, hogy a konkrét előrelépés, a sürgős segítségnyújtás, rehabilitáció és a fejlesztés között még mindig arra korlátozódik, holott a politikai ö, ö, politikai felelősségvállalás már megtörtént, még mindig eléggé alapszintű sürgősség és fejlődés is jobb párbeszéd során és koordinációval kell, hogy megvalósuljon kinn a terepen, valamint a megfelelő európai intézményi szervezetek képviselői és a tagállamok képviselői között. A jelentésem rövid kellett, hogy legyen, ezért bizonyos módosításokat magam is szeretnék beterjeszteni, Néhányan már, néhányat ezek közül már elmondtam, ezen előadásomban nyitott vagyok megjegyzéseikre, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy a vitát majd az eszmecsere, a Madame Ashton asszonynal való eszmecsere lefolytatása után fogjuk megszervezni, úgyhogy először most Lady Ashton kérjük föl arra, hogy fáradjon ide, eszmecserét folytatunk vele, aztán pedig jelentésemről a véleményüket gondolataikat. Örömmel várom. J'en profite aussi pour laisser la place. Euh, most kihasználom az alkalmat, és Zsoli asszonynak megadom a szót, ugyanis most már ő is körünkben van. Jó napot kívánok mindenkinek, és abban az örömem a részem, hogy Catherine Ashton Baronet üdvözölhetem az Európai Unió külügyi főmegbizotját, a bizottság alelnökét. Ashton asszony, nagyon örülök, hogy el tudott jönni, időt szakított erre az eszmecserére a szakbizottságunkkal. Mint tudja, az ön jelenléte többszöri kívánságukra valósul meg. Szeretnénk tudni, hogy az Európai Unió fejlesztés fejlesztési segélyezése milyen helyet kap a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után az ön szerepe, mint fő megbizotté mi lesz ezen a területen, hiszen ő a főképviselő a sajtósoknak sosem elég az integetés. Amikor a külügyi szolgálat működő képessé válik, az Európai Unió fejlesztési segélyezési tevékenysége a külügyi szolgálat keretében zajlik majd. Mi lesz a szerepe Pibalks biztosnak? a külügyi szolgálathoz való átutalás ennek a területnek magyarázza azt a bizottsági friss döntést, miszerint a Development DG és az EDCO DG egy új DEVCO DG néven egyesül. Biztos vagyok benne, hogy szakbizottságom tagjai sok kérdést fognak feltenni önnek, rögtön át is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, Zsoli asszony, elnézést angolul fogok beszélni, mert úgy könnyebb. Hadd kezdjem azzal, hogy a szakbizottságnak elmondjam, hogy milyen hálás vagyok türelmükért majdnem egy éve, hogy meghív, felkértek arra, hogy főképviselő legyek. Az év során nagyon sok minden történt. A legfontosabb az volt, hogy úgy gondolom jól, eltöl, jól töltöttük az időt az intézményekkel való együttműködés keretében. Azért, hogy a külügyi akciószolgálat alapjait lerakjuk. Hálás vagyok e szakbizottságban, különösen Madame Zsolinak, azért, hogy együttműködtek velem, és támogattak, hogy előbbre lépjünk. Nagyon örülök annak, és már vártam, hogy beszélgessünk a szakbizottság tagjaival a jövőről. Nagyon fontos, hogy mindennél jobban elköteleztem magam az iránt, hogy a külügyi politika alapja maradjon külügyi szolgálat fejlesztése. Úgy gondolom, hogy ez az alapja a jövőnek. Néhány percben szeretném összefoglalni azt, ahogy én gondolom, hogy előbbre kell, hogy lépjünk, illetve hogy milyen kihívásokkal szembesülünk majd, hogyan kívánjuk majd azokat a kérdéseket hatékony együttműködéssel a, az illetékes biztosokkal és a magam szolgálatéval megoldani. A szegénység megszüntetése a cél, a végcél, nem pedig a csökkentése. Ez azt jelenti, hogy a, a milleniumi célkitűzések rendkívül fontosak. Ahogy önök is tudják, Pibax biztos úr csodálatosan tölti be a feladatát, az MDG-kkel Barozó elnöke találkozott az ENSZ közgyűlésén elmondták együtt, Barozó úr is jelezte, hogy határozottan elkötelezte magát a millenniumi célkitűzésekkel szemben. Mindaz, amit teszünk, olyan keretben zajlik, hogy a korábbiaknál több eszközt használhassunk. Más szóval, amit a Lisszabon utáni időszakban fontosnak tartok, az az, hogy működhetünk, és fejleszthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk, mégpedig a korábbiakkal ellentétben több területen. Egy példát hadd említsek. Korábban például nem lehetett a különböző szempontjait munkánknak olyan hatékonyan összekapcsolni, ahogy a Lisszabon utáni világ teszi azt lehetővé. Ez nem kritika, sem intézmény, sem egyének nem a kritizája, kritikája, egyszerűen tény. A programjaink így működnek. Három apró példát hadd említsek. Az a munka, amelyet a Szomáliában a fejlesztés terén végzünk, az a megfelelő irányítás kialakításának segítése, a, és a part mentén a kalózkodás elleni fellépés. Haitival kapcsolatban a tagállamok mobilizálás, azt, hogy tudtuk mobilizálni a tagállamokat, hogy hatékonyan lépjünk fel egy válsághelyzetben a meglévő forrásainkkal, humanitárius segítség eh, az EU bizottságon keresztül. Nos, ennek a lehetősége azt eredményezte, hogy jobban és gyorsabban reagáltunk. Legalább így kell a jövőben eh, dolgoznunk, vagy a Gáza öbölben képesek vagyunk arra ott is, hogy a, tá- a gázai népek, az ott élőket segítsük abban, hogy kereskedjenek termékeiket, a határon át is vihessék, és ez alapvetően összekapcsolódik azzal, hogy jelentős forrásokat fordítunk egy olyan területen, ahol az emberek 85%-a támogatásból él, és a, támoga- a bérek 65%-át a palesztin hatóságok fizetik. De ez csak néhány példa arra, hogy jelezzem, hogy milyen sokféle szempontja van annak a munkának, amelyet közösen végzünk, és így vég- a végső célükra, azaz a szegénység megszüntetésére sokkal nagyobb hatással lehet. Úgy gondolom, hogy ezt kell tegyük. Ennek során pedig az egyik legfontosabb eleme a munkának az az, hogy Pibax biztos úrral, Andreasszal meghatároztuk a kereteket. Vitán felül van, hogy mindaz, amit főképviselőként, alelnőként végzek, az az, hogy biztosítsam, hogy bármennyire is fontos a a bizottság, a biztos ne csak a világ egy részéért feleljen, akármennyire is fontos az, hanem mindenért, amit végzünk. Ez az a változás, és ezt egyértelművé tettem. A biztos úrral együttműködve meghatároztuk tehát azokat a kereteket, az alapján, hogy mit akarunk tenni, hogyan rakjuk össze ezt a kirakójátékot az EU tevékenységének különböző szempontjait. Tagállamok, a bizottság, a rendelkezésre álló eszközök, hogyan lehet ezek alapján hatékonyabban dolgozni a jelenleginél. Hadd ismételjem, nem az a cél, hogy a fejlesztési programban a bizottság munkájának útjába álljunk. Ez természetesen óriási munka, és én a, a biztost mindenben támogatom-e munkájában. A főképviselő kettős szerepének pontosan ez a lényege. A szerződés alapján már nagyon jól tudtuk, hogy ha sikerül, történetesen rajtam keresztül, minden ez a fajta megközelítés, ha sikerül az együttműködés, hatékonyabbak leszünk. Néhány bevezető szót még hadd mondjak. Ennek alapján természetesen kicsit okosabban, ravaszabban kell a világban működnünk. A kérdés az, hogy hogyan lehet más országokkal hatékonyan együttműködni, olyanokkal, akik szintén a fejlesztési munkában fejle- vesznek részt. Az Egyesült Államok, ahogy tudom, hogy ez nagyon fontos, Clinton külügyminiszter asszony is erősen támogatja a jobb együttműködést. A közelmúltban tárgyaltam, jártam Brazíliában, és nagyon érdekes kérdés merült fel hogy végig gondoljuk-e, vagy tovább gondoljuk-e az együttműködésünket. Mi a helyzet Kínával például? Eh, három eh, kihívással szeretném hozzászólásomat befejezni. Az első a Lisszaboni szerződés végrehajtása. A kezdet vége, ugye, az első szakasz végrehajtása, de sokkal többet kell még tennünk azon a téren, hogy megvalósít, eh, megvalósítsuk a hogyan, hogy hogyan működjünk. A második elem biztosítanunk kell azt, hogy a lehető leghatékonyabban végezzük a fejlesztési munkát. Bizonyára hallották a különböző országokban tett látogatásunk során, hogy ők azt szeretnék, akik e- a fejlesztési programjaim vannak, hogyha hatékonyabbak, gyorsabbak lennénk néha. Például valóban nagyon érdekes, hogy a bizottság, az önök szakbizottsága mit gondol erről. Nem vagyok biztos abban, hogy hogy mi vagyunk azok annak, hogy vannak olyan országok, amelyeknek, amelyek bizonyos dolgokra nagyon gyorsan tudnak re- reagálni, de nem biztos, hogy megfelelő az irányítás. Kíváncsi vagyok a szakbizottság véleményre. A harmadik kérdés az a rugalmasság. A világ gyorsan változik. Azok a kérdések, amelyek néhány hónappal ezelőtt még nem voltak a, a napi renden vagy országok, azok ma ott vannak. Jemen például, egy ilyen ország volt, ahol a biztonság eh, problémája merült fel. Megígérhetem az önök szakbizottsága előtt, hogy, a, hogy eh, illetve hát eh, állíthatom önöknek, hogy Jemen óriási problémákkal küzdik, szegénység, vízhiány, néhány év múlva elfogy a víz. A, egy sor egyéb kérdés a, a párbeszéd hiánya más útvonalakon is keresztül hallunk ezekről a hírekről, és úgy gondolom, hogy a következő munkaszakaszban az egyik legnagyobb kihívás pontosan az lesz, hogy hogyan fogjuk a rugalmasságunkat ébren tartani, hogyan fogunk tudni mi magunk éberek maradni annak érdekem, érdekében, hogy a horizonton felleljük azokat az országokat is, amelyek most még talán nincsenek veszélyben, de esetleg fenyegetés előtt állnak. Hogyan lehet őket segíteni? Elnök asszony, igazából ez csak egyfajta útmutató bevezető volt és még egyszer köszönöm a türelmüket, sokkal hamarabb szerettem volna eljönni, de a programjaim miatt nem tudtam, de ez nem jelenti azt egyáltalán, hogy az önök iránti kötelezettségemnek, illetve egyáltalán, hogy a fejlesztés iránti kötelezettségemnek ne tennék eleget. Köszönöm Aston asszonynak. Még mielőtt ha megadnám a kollégáimnak a szót, a játékszabályokra Had emlékeztessek, annak érdekében, hogy valódi vitát folytathassunk, mindenkit felkérek arra, hogy felszólalásokat egy perc, 30 másodpercre korlátozzák, három kollégának adjuk meg a szót, aztán Ashton asszonynak a válaszadásra adunk lehetőséget. Kérném, hogy a hármas blokk, kérdésblokkokra 8 percben válaszoljon. Trichler asszonyé a szó. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony. A polgárvédelem és humanitárius segítségnyújtás az Európai Unió katasztrófavédelmének alapját képezik a tárgyalások során egy európai külszolgálat felállításakor a DJ Eco védel, védelmét hangsúlyozta, és a humanitárius segítségnyújtás nem lehet felhasználni külügyi célokra. Pakisztánban látjuk, hogy a katonai erők a civil polgárvédelmet is segíthetik az európai folyamatban látjuk, és ki olvasható is, hogy katonai erőket csak akkor vetnek be, amikor polgári erők bevetésével a humanitárius segítségnyújtást nem lehet megoldani. Milyen megoldásai vannak Aston asszonynak arra, hogy az együttműködést és a kooperációt az Európai Bizottság, valamint a külügyi szolgálat síkján hogyan tudja megoldani. De Kaiser asszony. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Eston asszony, köszönöm szépen, hogy eljött ma. Az én kérdésem azzal kapcsolatos, hogy eh, mi a helyzet eh, a mi együttműködésünkkel az ENSZ irányában a választási megfigyelések terén, és itt különösen Szudánra gondolok. A szudáni választások megfigyelésekor áprilisban kezdetekkor volt némi nehézségünk az ENSZ kapcsolatokban, konkrétan a missziónk fedezése az ENSZ részéről nem volt kifogástalan, ugye kórházakba ENSZ létesítményekbe akartunk ellátogatni, és evakuációs tervben is akartunk részesülni vészesetérre. A januári népszavazás, hogyha megvalósul idejére, ön szerint az ENSZ-szel való kapcsolatok pontosulnak-e, és a megfigyelő küldetésünk az ensz való teljes együttműködés keretében zajlik-e majd, ez nagyon fontos lenne. Köszönöm, Görenc úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Mindjárt el kell, hogy mondjam, hogy eléggé aggaszt az európai intézményes felelásban a fejlesztési segélyezés helyzete. Ezt most itt külön önnek személyesen is meg akartam mondani a fejlesztési segélyezés nagyon specifikus és nagyon nemes célokat szolgál. Nem egyszerűen pénzek előteremtéséről van itt szó, hanem konkrét célok eléréséről az Európai Unión belül konfliktus alakult ki a fejlesztési segélyezési metódust a külügyi szolgálat megközelítése háttérbe szorította. Ön hogyan fog ebben döntőbíráskodni? Ez az első kérdés. A második pedig egy javaslat lenne nem lehetne egy nagyon egyszerű eljárással megoldást találni erre, vagyis lajstromba venni az érdekütközéseket, és megvizsgálni 6, 9 vagy 19, 12 hónap elteltével, eh, hogy eh, Pibax biztost eh, hol a munkájában, hol zavarja más tárcák működése. Elfogadnák-e önök, elfogadná-e ön, hogy a teljes átláthatóság jegyében kezeljük ezeket a konfliktusokat, és itt a szakbizottságunk előtt beszéljük meg. Az utolsó dolog engem nagyon nyugtalanít az, hogy a tanács nagyon meggyengült, fejlesztési segélyezésben pedig fontos szerepe lenne, hiszen itt osztott a hatáskör, a tagállamoknak is kellene, hogy szerepük legyen, hogyha ön nem jön el személyesen, akkor a tanácsban nincs partnerünk, és tudjuk, hogy önnek aztán nagyon sokféle munkája és kötelezettsége van. Hogyan lehetne segíteni ezen, hogy a tanács működőképesebb legyen ezen a területen? Lady Ashtonnek adom meg a szót. Well, Először is nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Stifler asszony, a polgári védelem támogatása a DG ECHO természetesen nagyon fontos, hogy a DG ECHO működhessen. Mégpedig min, úgy, hogy mindenféle kapcsolattól mentesen, mindattól, amit katonainak tekinthetünk. Akkor, amikor meghatározzuk, hogy hogy a legjobb működés akkor tulajdonképpen eh, azon az úton kell járnia, hogy Haitivel eh, eljártunk. Ott a tagállamok eh, például a kórház, kórház vagy sátorkórházakat biztosítottak, vagy lehetőséget arra, hogy a a kikötői dokkok nélkül, illetve a leszálló pályák nélkül is le lehessen szállni, illetve partra lehessen kerülni. Tehát ezek azok a dolgok, ahogy egy válságot kezelnünk kell. A kérdés az mindig az lesz, ami persze nagyon nagy kérdés és nehéz kérdés, vagy ilyen nagy ö, katasztrófáknál mindig az lesz, hogy a, a meglévő forrásainkat hogyan tudjuk a legjobban felhasználni. Aguilera asszony nagyon jó barátom és kiváló kollega, és az ő feladata az, hogy biztosítsa, hogy minden rendelkezésre álljon, azzal, hogy én segíthessem őt a megfelelő reagálásokban. Pakisztánnal kapcsolatban például, amikor a tagállamok együttműködtek a bizottság, a tanács eszközeivel. Nos, ez az, ami hatékony, és ezt kell megtegyük teljesen világos kontextusban, és teljesen világos feladati felosztásban. Ezt a koordinációt végig kell vegyük, részben úgy, ahogy Haiti és Pakisztán kapcsán is megtettük, részben pedig úgy, hogy meghatározzuk a legjobb fejlesztési lehetőséget. A tanácson belül a forrásokat tehát a lehető legjobb módon kell felhasználni. Köszönöm szépen a szudáni részvételüket, hogy az ottani munkának az élére állt a, a képviselőasszony. Az ensz kapcsolatban valóban kritikus az együttműködés, a biztonság nélkül nem lehet ezt megtenni, nem is engedném önt oda. A nagykövet úrral, Ambakin nagykövet úrral véletlenül találkoztam és beszélgettem erről. Persze többször találkoztunk, később visszatélhetünk el. Úgy gondolom, hogy valóban igaza van, biztosítani kell a jó együttműködést, fontos a biztonság, és eddig is az volt. Görenc úr, a nemes célokkal egyetértek, a célok elérésével is, nem akarom, hogy konfliktus legyen a külső akciószolgálat és a fejlesztés között, mert a fejlesztés, mint mondtam, ennek a szolgálatnak az alapja, a magja. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy adott esetben, hogy adott esetben konfliktusba kerülnénk. Persze nem vagyok naív sem, de tudom, hogy a Lisszaboni szerződések célkitűzéseit nem fogjuk tudni elérni akkor, hogyha konfliktusba kerülünk. Anderszel már megtárgyaltunk bizonyos kérdéseket, és megnéztük, hogy hogyan lehet a legmegfelelőbben a meglévő forrásokat felhasználni. Hogyan lehet a legmegfelelőbb formában a fejlesztési forrásokat egyéb eszközökkel együtt felhasználni. Például szomáliai partoknál a kalózkodás elleni fellépés, vagy ennek következményeként hogyan lehet támogatni Szomáliát ahol csak lehet a fejlesztés előremozdításában. Egy sor tevékenységgel gondolunk, nem leltárt készítünk, Anders Pibászal leülünk és kidolgozzuk a rendszerét. Így szeretnénk együttműködni, együttműködünk a stratégiai célok kidolgozásában, és hogyha bizonyos kérdésekben különböző eszközök vannak, az együttműködés keretében, akkor arról közösen dolgozunk, közösen döntünk. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy lesznek területek, ahol konfliktus lesz, de ezt nem tervezem, nem látom magam előtt. A, a a szándék az az, hogy ezeket a lehetséges véleménykülönbségeket tisztázzuk, hiszen az a nemes cél, amelyet ön is helyesen említett, nem fogjuk tudni elérni. Merci. Köszönöm szépen. Sargentini asszonyé most a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném most azt a kérdést továbbvinni, amit Görenc úr tett fel. A fejlesztési együttműködés önmagában is egy jelentős politikai feladat. Jelentős verseny van a programozásról, a DCI és az ADF közti programozásban is. Ön persze úgy gondolja, hogy nem lesz, meg igazából nem önnel lesz a konfliktus, hanem a delegációk között talán. Két kérdésem lenne. A a 208-as cikk, a Lisszaboni szerződés 208-as szerződése alapján hogyan kellene eljárnunk a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében. A másik pedig, hogy legutóbb, amikor a belga fejlesztési és együttműködési miniszter volt itt, hívtuk meg, nem jött ő el, mert azt mondta, hogy ez nem az én felelősségi köröm, Eston asszony feladata. És pontosan a fejlesztési együttműködés politikai töltetű nagyon fontos fontos és bonyolult terület. Hogyha nem jön a miniszterek tanácsának elnöke, és a, a főképviselőnek csak nagyon későn van ideje arra, hogy eljöjjön ide, akkor hogyan fogunk tudni önökkel eljárni, hogyan tudunk együttműködni azzal együtt, hogy ön is a kölcsönös tiszteletet hangsúlyozza. Köszönöm. Monsieur Deva, vous avez la parole. Deva úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lady Ashton, Kathy feltett egy kérdést, hogy szerintünk jobban működhetne a segítségnyújtás jó irányítással. Úgy gondolom, hogy a bizottság által létrehozott rendszer nagyon elavult. A 80-as, 90-es években alakították ki új ö, átláthatósági, jó irányítási módszereket szeretnénk látni. Internetes portálokat, ahol követhető, hogy a projektek hogyan valósulnak meg, a pénz gyors eljuttatását. Szeretnénk változásokat látni mindazt az újdonságot, ami a vállalkozási szférában már megjelent. Szeretnénk, hogyha a bizottság is használná, csak ennyit akartam mondani. A kérdésem az, hogy a parlament foglalkozik a fejlesztési innovatív módszerekkel, de Cancúnban biztos, hogy kudarcot vallunk, mert 100 milliárdot nem tudunk előállítani, amit várnak tőlünk. A brit kormánya 0,7%-ot tartani akarja, növeli így a finanszírozást, ez nem elég. Különböző más módokra is gondoltunk. Éva Zsoli egy kiváló kutatást végzett, ami azt mutatta ki, hogy 800 milliárd eurót visznek ki törvénytelenül a fejlődő országokból Európába és adóparadicsomokba mi 60 milliárdot szánunk a segélyezésre, hogyha a többi is ott maradhatna, ez a 800 milliárd ott maradhatna ezekben az országokban, és így csökkenteni lehetne a szegénységet, a tulajdonjog, a kereskedelem így megváltozhatna, óriási hatása lenne ennek, úgyhogy jó lenne, hogyha ebben összefognánk. Köszönöm szépen. Miksel úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és sajnálom, hogy később érkeztem, de csak egy órája szállt le késésben a gépem. Szeretném a főképviselőnek elmondani, hogy bizonyára tudja, hogy a DCI-nél, a DCI jelentés tervezetének fogalmazója voltam, illetve a DCI felé, és az adófizetők rugalmasabb kifizetésének lehetőségét javasoljuk a fejlesztési akciókban. A parlament erről a legutóbbi ülésszakon vagy ülésen szavazott, és a úgy gondolom, hogy most már körbe-körbe mozgunk, és végre hatékonyan előre kellene lépnünk, és megnéznünk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy társ együttdöntési jogunk van a tanács mellett, és mégis valahogy érvényesíteni kellene azt a jogot, ami a parlament kezében van. A parlamentet nem veszik még azonos szinten, egyenlő rangban figyelembe. Azok a a poszt, azok az álláspontok, amelyeket elérhetőnek tartunk, úgy gondolom végre azokat meg kell fogalmaznunk, és nem vagyunk hajlandók továbbra is körbe-körbe járni. Eston báronője a szó. Még egyszer köszönöm szépen. Sargentini asszony alkalmat ad arra, hogy Görens úr kérdésének második részére is választ adjak, amire nem adtam elnézést választ. Tehát hat pontosítsak eh, a fejlesztési eh, miniszteri eh, találkozóról. Ott voltam ezen a találkozón, rendszeresen találkoznak ezek a miniszterek. Úgy gondolom, hogy ez egy extra a külügyi tanács ülései mellett. Most már igazi félnapos külön üléseket tartanak. Lehet, hogy ezt nem mindenki tudja, vagy nem mindenhol népszerű ez, de nagyon fontos szerintem egy külügyi uh, tanácsülést után, két napos ülés után egy félnapos fejlesztési miniszteri tanács ülés következik a magyar elnökség alatt ez folytatódik. Ez nagyon fontos számomra, ugyanis, ahogy önök is mondják, inputot kell kapnunk a tagállamoktól, a tagállamok beszélnek velem, beszélnek a bizottsággal, beszélnek önökkel. Ez egy közös szállat jelent, amely lehetővé teszi, hogy stratégiai rátekintésünk legyen, ugyanakkor mérható és átlátható folyamatok zajoljanak, és ezt kérik önök is. Amit keresünk, és Michel úr ezért akart eljönni, a belga minisztériumból. Nagyon fontos a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően, hogy megfelelő legyen a parlamenttel a párbeszéd, még ez nem tökéletes, és arról is gondoskodni kell, hogy hatékonyan zajoljék a munka. A Andris kollégám is igyekszik. Folytatódik ez a munka, úr is, Louis Michel is ott volt. Fontos, hogy ez a párbeszéd folytatódjék, és ezek a találkozók a jövőben is megszervezésre kerülnek majd ami azt illeti, hogy mindent én vállalok. Hát sajnos időnként így alakult tényleg. Az IPOS és az egyik ilyen téma, ami az egyik korábbi területem volt, nagyon fontos a segélyezés aspektusa is. Déva úrnak mondom, átláthatóság tényleg fontos, tényleg nagyon fontos, hogy, hogy modernizáljunk, jobban, ügyesebben csináljuk a dolgokat, egyetértek, mindazokon a területeken, ahol lehet másképp csinálni, jó lenne másképp csinálni. A gazdaságfejlesztésben van némi tapasztalatom az egyik EU tagállamból, és valóban a vállalati szféra modelljeiből kell meríteni. Ami az innovatív finanszírozás illeti, tudom, hogy egy jelentés készül, Zsoli asszony részvételével, az ön részvételével, nagyon fontos, hogy a Jean-Michel által elnököt fejlesztési miniszteri találkozón az első párbeszéd kialakult arról, hogy mit kellene tennünk a konkrét példájuk önöknek a jó kormányzással kapcsolatos, jó irányítással kapcsolatos, ebben nagyon erőteljesen szeretnénk fellépni a különböző országokban, de általánosabban mondva is kreatívabban kell a finanszírozáshoz hozzáállni. Ez egy hosszabb távú vita, és a szakbizottságuk ebben sokat fog segíteni nekünk. Úgy gondolom, hogy informálisan a tagállamokkal is folytatjuk az egyeztetést. Biztos vagyok benne, hogy Andris P is sokat akar tenni ezen a területen. Mitchell úr, nagyon örülök, hogy ön mindezt megtette a Lisszaboni szerződésért. Tudja, hogy mi a gond a delegált aktusokkal. A tanácsnak és a parlamentnek más a jogi szakvéleménye. Megpróbálok ebben kiigazodni. Nagyon kemény erőfeszítéseket teszek az alapelv a jogszerűségi ügy mögött az, hogy hogyan tudunk hatékonyan bevonódni és a parlamentet bevonni a folyamatba. Ugye elismert delegált aktusokkal nincs gond, De nem az a gond, hogy dokumentumokat szeretnénk visszatartani, vagy döntéshozatalt, mindent meg fogunk tenni. A Strasburgi találkozón egyértelművé vált számomra, hogy mindenkinek az a szendéka, hogy okosabban álljunk hozzá a dologhoz, a parlament megkapja mindazokat az anyagokat, amelyekre szükségük van, és hát nagyon nagy értékelem ezt az ambíciót az önök részéről. Köszönöm, Bermán úr, a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Aston Barónok, két kérdésem lenne. Late because... Én is később jöttem, egy zárójelentést kellett a brit választási megfigyelő misszióról ma, és ha jól tudom, ön is erről a, misszióról egy nyilatkozatot tett ma. A választási megfigyelő missziók jövőbeni helyzetével kapcsolatban mely, mely mértékben kész arra, hogy ezt az eszközt felhasználja arra, ami, hogy független, pártatlan értékelése legyen a választási eljárásoknak, és ajánlásokat is tegyen, amelyeknek célja az állampolgárok alapvető jogainak erősítése, azaz a választóik szabad megválasztásának joga. Mi a véleménye erről az eszközről? tehát a választási megfigyelő missziók eszközéről, az új felépítésben véleménye szerint hol van, tehát az IAS-szel, ahol a bizottság, a bizottsággal úgy tűnik, hogy ez az eszköz még nem igazán világos hova tartozik. A második kérdés az ODA-ról, tehát a hivatalos fejlesztési segéről. Ön is tudja, hogy a gazdasági válság miatt a fejlesztési támogatás világszerte csökkent néhány százalékkal, azért, mert ezt a GDP százalékában szoktuk kifejezni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ma több tagállam kormánya a katonai békefenntartó tevékenységeket, bár nem ide tartoznak, mégis szeretnék az úgynevezett fejlesztési támogatásba behelyezni. Jelenleg tárgyalunk a 2011-es költségvetésről a, az a fejlettipari országokkal való együttműködésről. Ez nem fejlesztési segély, hanem valami más. A, a támogató intézkedések sem fejlesztési segélyt jelentenek. Véleménye szerint hogyan lehet a hivatalos fejlesztési segélyt megvédeni, hogy a szegénységet megszüntessük? Köszönöm. Köszönöm, Cashman President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eston Báronő, kedves Keszi, örülök, hogy itt látjuk Önt. Amit Berman úr mondott a külső, vagy a külügyi megfigyelő missziókról. Fő megfigyelőként hadd mondjam el, hogy a, a szakértői listánk túl rövid, és nem lehet elég hatékony. Ami a külügyi akciószolgálat alapja pedig pontosan ez lenne, hogy a jogokat védje és az elveinket. A, a szakbizottságunk véleménye szerint a 8-as cikk, a kotonai szerződés 8-as cikke csak abban az esetben lehet hatályos, hogyha a szexuális orientáció embereket is magában foglalja. Az Európai Unióban is, de a fejlődő országokban nagyon gyakran áldozatául esnek olyan emberek, mint én magam is. A a DCP e héten kapta meg azt a nyilatkoz... a parlament e héten kapta meg a DCP nyilatkozatot, amely szerint a Kotonú szerződés derogációt ad a homoszexuálisnak a kulturális különbségek alapján, ezt idéztem. Mit tesz ön azért, hogy fenntartsa az emberi jogok univerzalitásának elvét, és az Európai Unió részvételével nem választhatja el ön magát, illetve ön nem választhatja külön magát a 27 tagállamtól és félmilliárd állampolgártól. Végül is, amit a parlament kért, a nem tárgyalhatóság, illetve a homoszexualitás felvétele, ezt nem fogadta el az ACP. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most mi jó magamnak adom meg a szót egy kérdés feltevésére. A kabinet vezetőjétől egy olyan eh, organigramot kaptunk, amely a külügyi szolgálatot mutatja be, szervezeti felépítése, öt eh, földrajzi eh, igazgatóságból áll, és azt látjuk, hogy a fejlesztési együttműködés hiányzik az organigramból. Miért? Mert a tanács úgy döntött, hogy a a fejlesztési programozás, mint olyan, kifejezetten a külügyi szolgálathoz került. A finanszírozás kérdése hol található? A CODEV és AKC ö, ö, munkacsoportok feladatairól sem olvasunk. A multilaterális tematikus osztályok emberi jogokra, demokratizációra, valamint tömegpusztító fe, fegyverekre, ö, nemek közötti egyenlőségre koncentrál, a fejlesztéssel nem foglalkozik. Holott a programozási egy, szolgálatok a külügyhez kerülnek át, így majd az új DEVCO DG, amikor létrejön, akkor a DEV és az EDCO feladatai, amely június 28-ai organigramban szerepelnek, hogyan alakulnak majd a szolgálaton belül? Hogyan fogja ön biztosítani, hogy a nemzetközi közösség által elfoglaltott elveket, a programozás szintjén, a fejlesztési fellépések szintjén be lehet majd tartani. Hogyan lehet a szerződés szellemében politikai koherens fellépést biztosítani, tiszteletben tartani és alkalmazni? Eston Bárona, öné a szó. <laughs> no, thank you very much. Köszönöm szépen. Bergman úr, tudom, hogy eh, jelentéstevő volt ma, én ugyan nem láttam még Biztos vagyok abban, hogy sikeres volt, hiszen remek munkát végzett, és sajnálom, hogy nem tudtam még az árójelentést elolvasni. Michael is említette, valóban fontos a választási megfigyelő misszió. Fontos, nekem is fontos. Ugye még nem igazából sikerült ennek olyan rangot adni, amit szeretnék alapvető része ez a munkánknak, és jelenlétünket demonstrálhatjuk, hogy elköteleztük magunkat az igazi demokrácia iránt. És hogyha azt mondjuk, hogy egy választás tisztességes vagy nem, az nagyon, nagyon fontos, hiszen ez egy alapvető kulcsfontosságú jelzés a világ felé mindent megteszek azért, hogy ezt tovább fejlesszük. Még nem volt ugyan lehetőség arra, hogy végig gondoljuk, nem többek között azért sem, mert szerettem volna tárgyalni azokkal, akik a parlamentből maguk is megfigyelők voltak, hiszen tudják, hogy mi van, mi történik a helyszínen. És önöknek is van már nehéz, vagy volt nehéz, fáradtságos tapasztalatuk meg kell nézni, hogy hogyan lehet megfelelő forrásokat megfelelő helyre irányítani. Amit Szudánban történik, az nagyon fontos. Biztosítani kell, hogy hatékonyan, biztonságosan történhessen mindez, és ez egy bonyolult feladat. Sok munka kell, hogy etéren még megvalósuljon, de nagyon fontosnak tartom. Tehát teljes mértékben igaza van, erősíteni kell ezt az elemet amit az ODA-ról, a hivatalos fejlesztési segélyekről mondott. Tudom, hogy különösen a gazdasági hullámvölgyekben az emberek a fejlesztést, a fejlesztési segét visszafogják, ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehetne más dolgokat tenni. Az, a fejletipari országokkal való együttműködés fontos, a szociális fejlődéssel való együttműködés, különösen azoknál az országoknál, amelyek fejlődésben vannak, még fontosabb, de az egy másik dolog ami a fej, amit a fejlesztés maga jelent, az alapoktól, hogy az embereket életben tartsuk, segítsünk élet, segítsük életben tartani, egészen addig a lehetőségig, hogy okosan meghatározhassák, hogy hogyan használják fel hatékonyan forrásaikat, amelyel az emberek fenntartható életet valósíthatnak meg. Nos, e terület egyre több kihívást hoz a következő években. És ugye világosan látni kell, hogy mi micsoda, és megfelelő forrásokat kell megfelelő helyekről biztosítani. Michael, az első kérdésére részben válaszoltam. Ugye tudod te is, hogy a szexuális orientáció nagyon fontos, de felejtsük el, hogy én első politikai felszólalásomban is erről szóltam. Az emberi jogokkal kapcsolatban nagyon egyszerű felfogásom van. Az emberi jogok alkalmazásához embernek kell lenni, és itt kell lenni. Semmi más kritérium nincsen, nem differenciálunk tovább. Ami ez azt jelenti, hogy e területen egyértelműen szilárdan kell hangoztatnunk azt, és képviselnünk, amiben hiszünk a szexuális orientáció kérdéseit az élvonalba kell tennünk, ugyanúgy, mint a vallás, nem, és a fai hovatartozást. És nincs lista, és nem rangsorolunk, hogy mi az, ami fontosabb, és mi nem. Emberek, emberek, emberek itt vannak, ez az emberi jog. Tud, te is tudod, hogy ez kihívás, te is tudod, hogy az érintettek számára, a többiek számára, hogy megértsék, hogy hogyan tudnak elvegyülni. Nos, meg kell tennünk mindent, amit csak lehet, és amit csak tudunk a, a dolog segítése érdekében. Zsali asszony több kérdést is tett fel. Valóban a DG DEFCO, ami létre fog jönni, az nem jelenti azt, hogy megsz megszabadulunk az eddigi tevékenységi területektől, nem. Ez egy ilyen indikatív organ, organigram, és mind a kettő fontos a DigiDevCon. Nem egy próbálkozás, hogy megpróbáljuk összevonni a kettőt, de ez csak a, a történet egy része. Nem szól például arról, hogy a, a rotációs elnökség is lesz az, amely a fejlesztési munkacsoportot fogja elnökölni. Úgyhogy eh, nem felejtettük el, nem ignoráljuk a fejlesztést, eh, hanem ez a, a, az EAS, a külügyi eh, akciószolgálat része lesz. A delegációk és a KAS fogja a munkát elvégezni arról, hogy mm, megnézzék, hogy mit kell tenni, milyen programot akarnak összeállítani. Ugye sokszor azok, ezek az érintettek sokkal többet tudnak az igényekről, és őket ugyanúgy be kell vonni ebbe az egyenletbe, mint a szakértőket is. Majd látni fogják, hogy a szakértelem, ugye a szaktudás, a szakemberek megmaradnak az új, a, a KAS-ben meg lesz a geográfiai felosztás, a földrajzi felosztás, és amit Linel asszony tesz, az is világos, vagy úr tesz, az is egyértelmű lépés előre. De a, a struktúra, a létrejövő struktúra csak azt tükrözi, ami az egész dolognak csak egy része. Ha az egész képet akarjuk majd látni, akkor remélhetőleg minden más világossá válik és megoldódik. Nyilvánvalóan a programozás, a biztos, a bizottság alapvető szerepét nem akarjuk feladni, ezt ebben én hiszek. De össze szeretnénk hatékonyan kapnol, kapcsolni a delegációkkal, a külügyi szolgálattal és a DigiDefco-val. És így kapjuk meg az összképet. Merci beaucoup. La parole est maintenant à monsieur. Köszönöm szépen, Bárgel úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy nagyon örülök, hogy Máston asszony egyre inkább jól érzi magát a szerepében, minden találkozón ezt tapasztaljuk. Nyilván a fejlesztési együttműködés a legakuttabb kérdéseket vetheti fel a politikai együttműködés problémái kapcsolatában. Nyilván nagyon egyértelmű politikai állásfoglalásra van szükség. Jó pár olyan aktuális kérdés vetődik fel, ahol azonnal kell az EU-nak reagálnia. Politikai és segélyezési szempontból egyaránt Nyugat-Szahara ma ilyen kérdés. Holnap Kasmir lesz ilyen. Je- Jemen is nagyon forró térség, nem csak azért, ami most zajlik ott, hanem azért, mert már egy jó ideje civileket bombáznak Jemenben. és súlyosbodó ez a probléma, hiszen rutinná vált eh, Pakisztán, Afganisztán, Gáza is eh, ilyen területek, örülök, hogy mindig megemlíti őket. Úgy gondolom, hogy a külön megbízotti eszköz vagy módszer, ami már rutinná vált, nem elégséges. Ennél elégségesebb, vagy kielégítő módszert kell találni az EU politikájának megvalósítására ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm Áston asszonynak, hogy eljött hozzánk. Az Európai Külügyi Szolgálat valós, koherens fejlesztési politikát kell, hogy végrehajtson. Erre hoztuk létre. Kereskedelem, ö, ö, vagy egyéb halászat, bio, biológiai problémákról is van itt szó, holott tudjuk, hogy a helyi lakosoktól ellopják azon szellemi ö, szabadságjogokat és jogokat, amelyekkel rendelkeznek kalózkodással, biológiai kalózkodással. Valahol vannak olyan nagy vállalatok a világban, amelyek egyre több szabadalommal lépnek föl. Mi ezzel kapcsolatban az ő véleménye, Kretu asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Eston asszonynak, hogy eljött ide a bizottság elé. Ha lehet, akkor szeretném, ha visszatérne kicsit részletesebben a haiti helyzetre mint ön is említette, a bizottság és Gergerbach asszony valóban nagyon hozzáértően jártott el. Most viszont én az e hétvégét követő helyzetre szeretnék kérdezni. Hurrikán sújtotta hajtit, több százezer ember megint utcára került, halálos árvíz, kolera veszélyezteti az életüket. Nyilvánvalóan gyors válaszra van szükség e konkrét helyzetben. Köszönöm. Köszönöm. Ashton Báró nője a szó. Mr. thank köszönöm szépen, Véger eh, úr, köszönöm, hogy eh, bizalommal közelít a kérdésekhez, ez nagyon eh, örömteli számomra. Teljes mértékben igaza van, Amiket felvetett, azok nehéz területek, Nyugat-Szahara, Szahel, az első tanácsnál is nyol, beszéltünk erről, nyolc külügyminiszter kérte ugyanezt, ugye még nagyon nagy gondok vannak Afrikának ezzel a részével kapcsolatban, óriási kihívások, nincsen megfelelő irányítási lehetőség. Az ENSZ ugyan ott van, de nagyon lassú vannak különböző, vé... tehát különböző vélemények vannak erről Európában, persze nagyon, nagyon érdekes és nagyon nehéz. Afganisztán, Pakisztán jelentős kihívások, más jellegűek, de jelentős nagy kihívások. Nagyon jó látni, hogy már az a munka, vagy néhány, különösen például az afgán nőkkel való munkánk nagyon sok eredményt ér el, és fejlesztést a szó fejlődést a szó minden értelme szerint. Pakisztánban például mindaz, amit megpróbáltunk tenni a kormány támogatása érdekében, az áradást megelőzően is nagyon nehéz helyzet volt. Kasmírt említette, aztán Jement említette. Nos, Jemen egy olyan ország, amely jelenleg súlyos problémákkal szembesül. A tárgyalások sem folynak igazából sikerrel óriási mm, aggodalmak vannak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz. Valóban, ahogy említette, ezek nagyon forró, égető problémák. Az igazi kihívás az az, hogy határozzuk meg a prioritásokat, a források felhasználását, és hogyan járjunk el. A partnerség, meg kell, hogy mondjam, már most nagyon fontos lesz. A különleges képviselő. Nos, ez egy nagyon érdekes és nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy különböző körülmények között hozzáértő emberek dolgozzanak a Balkánon, volt Szudánban, stb. Én most megpróbálom ezek, ő, ezeket a pozíciókat a külügyi szolgálatba behozni, azért, hogy a különleges képviselő megfelelő forrásokkal dolgozhasson, és hogy biztosíthassuk azt, hogy megfelelő politikai kereteket és, és megfelelő forrásokat is kapnak a munkájukhoz. Tehát ezt kívánom újra gondolni. A PEC bizottsággal és a tanácssal természetesen. A delegációkat kell erősíteni, ezt is megtesszük, hiszen végül is ők azok, akik a helyszínen segítséget adnak. Afganisztánban is ez volt, máshogy is így jártunk el. Grász asszony, amikor olvastam a biokalózkodás kérdését. Csak arról hallottam erről, csak akkor hallottam erről, amikor olvastam az ön jelentését. Azt reméltem, hogy szóba hozza ezt. Nagy hatással volt rám a jelentése. A szellemi tulajdonjogok lényegét fogja meg, és ez biztosként is nagyon fontos volt számomra. De ön teljesen új irányt ad a problémának olvastam arról, amiről beszélt, nagyon érdekes a kérdés, ön a szakértője ennek, és hogyha lehet, akkor szeretném az ötleteit kvázi ellopni. Nem tudom, hogy lenne mód arra, hogy tanácssal szolgáljon számomra is ön és azok, akik ezzel foglalkoznak, hiszen egy teljesen komoly problémává válhat, hogyha nem foglalkozunk vele a következő Haiti. Tárgyaltam a Haiti delegáció vezetőjével még péntek éjszaka, és már csak azért is, hogy, megné- hogy biztosítassam magam arról, hogy a delegáció biztonságban van. Szerencsére mindenki életben van, biztonságban van az alkalmazottak, az Európai Uniós képviselők, és nyilvánvalóan megpróbáljuk őket a lehető legnagyobb mértékben támogatni családtagjaikkal. A, és a, a meggyilkolt delegációvezető helyettes családját is. Segíteni kell végül is a, el lehetett volna kerülni nagyon sokat abból a kárból, ami péntek éjszaka kárként felmerült, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő választ adjunk. Igyekszünk, megpróbáljuk biztosítani azt, hogy további forrásokkal, további sátrakat például tudjunk minél hamarabb odavinni, de mint mondtam, fontos, hogy az EU delegáció biztonságban van. Svensson, die Haró. Svensson úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen Lady Ashtonnak, hogy eljött, és eszmecserére adott lehetőséget. Az EKS felelítását megelőző tárgyalások során a szakbizottság agáját fejezte ki, hogy a fejlesztési aspektusok betagozódnak majd a biztonsági megközelítési külügyi munkába. Köszönöm a kötelezettségvállalását. Mi a helyzet az LKS és a 27 nemzeti minisztérium fejlesztési együttműködésével? A nemzeti külügyminisztériumoknak le kell -e építeniük saját apparátusukat annak érdekében, hogy ne legyen átfedés az LKS frontex Nagyon érdekelne ezzel kapcsolatban az ön véleménye e, van-e bármilyen olyan konkrét mechanizmus, ami a hatékonyságot javítja, az, a kettőződéseket, átfedéseket kiküszöböli. 27, e, külügyminisztérium 27 különböző megközelítéssel működik ugyanis. Most pedig Newton Dan úrja a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lady Ashton, nagyon örülök, hogy itt van el szeretném mondani, hogy nagyon jó beszédet tartott New Yorkban a milleniumi fejlesztési célokkal kapcsolatban. Hogyha ideges volt, izgult, amikor idejött, akkor biztosíthatom, hogy nagyon sok itt a jó szándék, és lehet, hogy időnként bírálni fogjuk, de támogatni szeretnénk Önt. Az én kérdésem a Suezi csatorna menti országokkal kapcsolatos, Szudán, Djibouti, Jemen, az ottani bombázások, stb. Mindezek az országok már említésre kerültek, nem kell őket felsorolnom, romlik a helyzet, egyre romlik ebben a térségben nagyon nehéz az EU támogatást hatékonyan foganatosítani ilyen területeken, ahol polgári személyek esnek áldozatul, stb. stb. Kérdésem lehet, hogy nincs rá lehetősége, de van e, bármilyen e, összeköttetés ön, az ön munkatársai, illetve a e, tagállamok katonái hadereje között, illetve Clinton külügyminiszter asszony között, hiszen amit a katonák tesznek, e, nyíltan vagy fedetten, e, időnként időnként teljesen ellentétes hatást fejt neki, fejt ki, mint amit segélyezéssel el lehet érni. Szóval, nagyon érdekelne, hogy hogyan lehetne helyre tenni itt a dolgokat. Érdekelne az ön véleménye. Eston asszony a szó, tessék. Yes, I think it, it is, uh... Azt hiszem Svensson úr, Newton Dan úr és Nasser úr. Aha, elnézést. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, Lady Ashton, hálás vagyok, hiszen nagyon világos kijelentéseket tett az emberi jogokkal kapcsolatban, elmondta, hogy oszthatatlanok az emberi jogok az Európai Unió számára. De úgy gondolom, hogy a problémát egy problémára azonban összpontosítani kell, mégpedig arra, hogy amikor permanensen megsértik az emberi jogokat. A nyugat-szaharai parlamenti csoport kép, öm, csoport elnöke vagyok, és mintegy 60 képviselő, öm, illetve emberi, jogi véd, emberi jogvédő van ott. Úgy gondolom fontos, hogy kiálljunk értük ma. Az Ahauri tábort marokán, Marokóiak a Marokói biztonsági elők megtámadták. A múlt héten egy 14 éves fiatalt gyereket lelőttek a Marokói biztonsági erők. Szeretném, hogyha ezt a problémát megvizsgálná, intenzíven eljárna. Tudom, hogy, a nagy, hogy van ott nagykövet, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ott is határozottabban ki kellene állnia. Köszönöm. Thank you, Madam Jolie. Um... Köszönöm szépen, Zsoli asszony. Megint csak köszönet a kérdésekért, Svensson úr. Nagyon örülök, hogyha úgy érzi, hogy nem ö, került háttérbe az ügy, vagy nem ö, nyelte le az LKS. E Ez egyre egyértelművé fog válni. Ö, ami azt a kérdést illeti, hogy a terepen működő EKS és a 27 tagállam miként működik együtt, nos, a Európai Külügyi Szolgálatnak a szerepe abban áll, hogy a delegációk koordinálnak, és összefogják a tagállamokat, nem megismétlik, nem rekonstruálják azt, amit ők csinálnak. Egyfelől arról gondoskodnak, hogy kifelé az üzenet következetes legyen, másfelől pedig arról, hogy a tagállamokban zajló dolgok összehangolhatók legyenek két, három, öt, hét ország, vagy megközelítés szokott lenni, nem 27 azért szerencsére. A kihívás az, hogy amikor bárhol az ember besétel egy nagykövetségre, német, spanyol, litván, eh, észt, eh, pontosan tudja, hogy hol jár, milyen országban. Eh, hogyha egy EU delegáció épületébe belépünk, hogyan fogják tudni az emberek, hogy Európában vannak? Nos, a tagállamokkal együtt kell működni, és össze kell hozni azt, ami egyedülállóan európai, a közös válaszadásunk, közös halmazmetszete, ez, ez lesz a jövő feladata. Egy együttműködnek a tagállamok, a delegációk összehozzák őket, de nem vesznek el abból, amit a tagállamok tesznek, inkább többet akarnak az együttes fellépéssel elérni. Newton Dan úr, köszönöm szépen azt, amit mondott, illetve köszönöm a dicséretet a New Yorki beszéddel kapcsolatban. A Suezi csatorna térsége, hát igen, hogyha megnézzük ezeket az országokat, azt látjuk, hogy egy sorsúlyos probléma van. Konkrétan a nagy totálról beszélt ön, hogy az egyik területen tett dolgok miként hatnak a másik területen tett ö, dolgokra. Itt most nem a katonákra és a civilekre gondolok, de az tény, hogy az európai intézmények egy területen tesznek valamit, nem feltétlenül jól egészíti ki azt, amit egy másik területen tesznek. És valóban előfordul, hogy ezek egymást kioltják. Hát a Lisszaboni szerződés pontosan erről szól. Szerintem a Lisszaboni szerződés azt mondja, hogy össze lehet ezeket a kockákat egy nagyképpé rakni, és nagyobb hatékonyságot lehet elérni, megfelelő releváns választ lehet adni. A katonákkal, a hadsereggel való együttműködés, ahogy az előbb említettem, Haitin például életbevágó volt, annak érdekében nem katonai fellépés volt ez, hanem arról volt szó, hogy gyorsabban lehetett így az emberekhez eljuttatni a segítséget, az infrastruktúra hamarabb felállt. Időnként a biztonság miatt van szükség egy országban a katonákra, és ez is egy fontos összetevő, ami segít a fenntartható növekedésben, de ilyenkor mindig meg kell győződni arról, hogy ez kiegészíti, jól egészíti ki a civil munkát. A 27-ek katonai törzseivel együttműködök, védelmi minisztereivel, mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelően egészítsék ki egymást ezek a tevékenységek. Nanszal úr, Nyugat-Szaharával kapcsolatban a nem önkormányzó terület jó kifejezés. Nagyon érdekes volt az elmúlt két-három hétben Nyugat-Szahara többször vetődött fel, mint bármely más terület előző hónapokban nem annyira beszéltek róla. Lehet, hogy azért, mert nem jártam itt ebben a szakbizottságban, de mindenképpen el, elkezdtük feltárni ezeket a problémákat. Rendkívül problémás ez a térség, az EU tagállamok sem egyformán nyilatkoznak. Christopher Ross igyekszik mindent megtenni, az ENSZ vezető szerepet próbál játszani, és ebben támogatjuk az ENSZ-nél fel fogom vetni, hogy hogyan tudnánk még többet segíteni. Nyilván probléma az, hogy az EU-nak nem egységes az álláspontja. Nekem az a kihívás, hogy ebben megtaláljam az előre mutató utat. Nek igaza van, ez egy nehéz térség, ahol az emberek rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ezt újra és újra meg kell vizsgálnunk valószínűleg. Köszönöm Keller asszony a szó. Thank you very much. Um, you... Köszönöm szépen. Helyesen említette, hogy biztosítani kell azt, hogy uh, hova kerül a pénz, uh, és az ODA legyen ODA. De amikor a hivatalos fejlesztési segélyt a Frontexnek adják, vagy a libiai keretmegállapodásra költik, akkor nem igazán gondolom, hogy segíti a szegénység megszüntetéséért vívott harcot. Ami a fejlesztési politikai kérdéseket illeti, hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a külügyi szolgálat, amelyet erősít, támogat, és amely a PCD-t kell, hogy őrizze, más területenre is kihat, mint a kereskedelemre, és hogyan biztosítja azt, hogy jelentős fejleszt befektetési érdek vagy tudás legyen a szolgálaton belül, és végül pedig hogyan akarja biztosítani azt, hogy a, a fejlesztési együttműködés ne csak az EU külügyi érdekeire használják, hogy ne legyenek ilyen támogatott árvák és támogatott kedvencek. Melyek azok a konkrét mechanizmusok, amelyekkel biztosítható, hogy mindenki egyformán vállalja a kötelezettséget. Tehát milyen, konkrétan milyen mechanizmusokkal kívánja ezt biztosítani? Köszönöm. Hol lesz a a szó? Thank you. Um, if I could come back... Köszönöm szépen. Visszatérhetnék esetleg a Manson úrnak adott válaszára? Belesztesi megfigyelési misszió vezető voltam Mozambikban tavaly, és az döbbentett meg, hogy 15 tagállam delegáció vezetőjével kellett megbírkoznom. 15 tagállam képviseltette magát Mozambikban. Nem értettem, hogy amikor ekkora nyomás van a tagállamok költségvetésén az egész EU-ban, az Európai Külügyi Szolgálat nem adna lehetőséget arra, hogy a tagállamok megtakarítást eszközöljenek a külképviseleteik terén. Nem bíztatja vagy támogatja legalább a tagállamokat az ilyen megtakarítások eszközlésében? Köszönöm. Egy kis időnk van még hátra. Söterész. Tehát nyomon követő rövid nyomon követő kérdésekre megadom a szót. Görönc úrnak, tessék. Szeretném újra azt a javaslatomat elmondani, hogy egy kis informális egységet, nyomonkövető egységet állítsunk föl a parlament képviselőinek résztvevőivel, a bizottság és az EKS részvételével egyrészt azért, hogy egyfajta leltárt állítsunk össze a különböző konfliktusok, különböző szolgálatok közötti kollíziós lehetőségekről, az együttműködés, kooperációs, fejlesztés együttműködés szellemében, és a, egy évvel az LKS felállítása után ezt a leltárt olvassuk el újra, és gondoljuk át, nem szeretnénk mi most itt ö, csak úgy légből kapott ö, dolgok alapján ö, vádakat ö, indítványozni, de valahol legyünk pragmatikusak, és próbáljuk meg, próbáljunk meg így eljárni. Ashton Bárónő. Még egyszer köszönöm a kérdéseket. Keller asszony valójában ez a mi külügyi szolgálatunk, nem az enyém, ez egy fontos uh, nüansz, uh, nem szőrszálhasogatás. Uh, nagyon fontos számomra, hogy a parlamenti képviselők is magukénak érezzék, és a tagállamok is magukénak érezzék a szolgálatot nagyon fontos, hogy az Európai Unió szerte erőteljes kötelezettségvállalás érvényesüljön. Ami a kereskedelmet illeti. A kereskedelem nagyon szignifikáns összetevője a világban való megjelenésünknek. A kereskedelmi kapcsolatok nagyon fontos részét képezik az egyes országokkal való kapcsolatunknak, és a segélykereskedelemért egy fontos politika a önállóság kialakításában van például a afrikai korridor mentén, ahol jártam, illetve Haiti, ahol az infrastruktúra szükség, jelentős munkát kell ott végezni a gazdaság talpra állításában, illetve úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen, hogy nyersanyagban részesüljenek az egyes fejlődő országok. Például a mangó csatni üzem sorolható ide. Ugye nagyon fontos, hogy ne csak mangót tudjanak eladni, hanem mangó csatni üzemet tudjanak működtetni a termelési módok fejlesztésével, stb. stb. stb sorosan, szorosan kötődik ez a fejlesztési munkánkhoz. A kereskedelmi biztossal szorosan egy, együttműködök ezért. Konkrét mechanizmusok. Most mit mondjak? Hogy, hogy utasításokat adunk ki, vagy iránymutatásokat? Azt hiszem, hogy a szerződés a legirányadóbb amikor delegációvezetőket képzünk, akkor a fejlesztési kérdésekre is kiképezzük őket. A fejlesztés nagyon fontos a menedzsment témek számára is, és látni fogják, hogy minden mechanizmusban, amit kialakítunk, a fejlesztési szempontok ott vannak Hol asszony Mozambikról beszél, 15 külképviseletről, ezek számát csökkenteni, hűha, elég rázós kérdés. Én nem biztatom a tagállamokat erre, két oknál fogva. Ez egyrészt egy szuverén döntés, ami nem rajtam múlik, másrészt pedig ne legyen ez ürügy arra, hogy kevesebbet csináljanak a tagállamok. Tehát mi nem azért álltunk fel, hogy a tagállamok kevesebbet tegyenek. Nem lehet ezt ürügynek használni, hogy a tagállamok átadják nekünk ezt az egész területet. Én eltökélt vagyok abban, hogy hozzáadott értéket jelentünk, és nem a tagállamok helyébe lépünk, és ön pontosan tudja, hogy miről beszélek. Görönsz úr, vonakodom, hogy azt mondjam, hogy a konfliktusokat vegyük lastromba, vagy számba, mert nekem az az ambícióm, hogy ne legyenek konfliktusok mindent beszéljünk meg, de én nem szeretnék elnézést, meg fogja érteni, hogy miért, de nem szeretnék ebbe a gondolatmenetbe belemenni, hogy sok a konfliktus, és ezeknek véget kell tenni. Andris Pibakszal, Krisztilinával az a közös szándékunk, hogy mindent feltárjunk, amiről eddig nem tudtunk, és ami nem működik, feltétlenül az is működjön a delegációkon belül, és ki kell alakítani a jó működést hogyha már konfliktusokat kell számba venni, akkor szerintem mi kudarcot vallottunk. De asszony a szó. Euh, Ashton asszony, hát én mégiscsak kötöm az ebet a karóhoz. Bár megértem teljes mértékben, amit ön a válaszában mondott, tehát, hogy megérti ön is hogy a választási megfigyelő missziók fontosságával egyetért. Nem szeretném zavarba hozni a kérdésemmel mégis. Pontos kérdést tettem föl, kérném, hogy a válasza is pontos legyen különböző választási megfigyelő misszió Pakisztánban, Afganisztánban részt vettünk ilyenekben az Európai Unió és az ENSZ. Igen, szoros együttműködésben léptek föl, és valahol az ENSZ valóban biztosította az EU biztonságát. Szudánban viszont igen erős irányváltás történt, nem akartak ugyanis az ENSZ biztonsági missziók és az EU választási missziói között. Ez viszont problémás. És hát ezt kellene most már figyelembe venni. Nem azt mondom én, hogy az ENSZ-nek kell itt most a védelmi hálót és a hátteret biztosítani, de ha nem az ENSZ teszi meg ezt, akkor bizonyos rendelkezéseket foganatosítani keletéren. Az ensz lehetne erről ö, eszmét cserélni, hogyha a nyugati szálról ö, tárgyalni fog Eston úr, akkor legalább valamilyen alternatív megoldásra kérdezzen rá az ENSZ részéről annak érdekében, hogy a védelmi hálót ezen misszió esetében és más missziók esetében is biztosíthassuk. Természetesen nem akarom erőltetni önt ebben, tudom, hogy új területekről van szó, és biztos vagyok abban, hogy felkarolja a kérdéseket. Deva úr, ez lesz az utolsó részünkről, mint kérdés. Köszönöm, elnök asszony. Először is önnek gratulálok ahogy ezt az ülés levezette. A képviselők nagyon sokat kerül, sok mindent kerülgettek, de mégis nagyon nyugodt és tájékoztató jellegű volt információban gazdag mezbeszélés. Mivel most tanuljuk azt, Eston asszony, hogy mik az új problémák, és mivel Keti, a prevenció az sokkal jobb, mint a gyógyítás, hadd említsek egy olyan problémát, amivel találkoztam, de még nem figyelünk rá. 300 ö, mit? Gletscher tó úgy tűnik, hogy meg fog olvadni a Himalája környékén. A a gletszer olvadás a Himaláján sokkal gyorsabb, mint ahogy ezt előre gondoltuk volna. Részben a fekete szén por okozza ezt, ami erről nem beszéltünk Kopenhágában, csak az Európai Parlament tárgyalta meg, Gerold úr éppen most jött vissza a Katmandúból, és helikopterrel 18 ezer láb magasságról megnézték a Gletscher tavakat, jelentést írt, és ez egy katasztrófa, ami hamarosan megtörténik. A folyók, amik táplálják az ott élő 1,2 millió embert, szintén veszélynek vannak kitéve, és ugye 1,2 milliárd ember elveszti a vízforrását. Talán ezen kívül a Nyugat-Szahara mellett van más is, ami miatt aggódható. Köszönöm, de ön, önné a szó, Aston uh, asszony a szó, és aztán zárszóra adom a szót. Köszönöm szépen, Zsoli asszony. Nincs válaszom, válaszom a biztonsági hálóra még normál, a, a szokásos világossággal és érzelmi töltettel adta elő a problémát. Nem jelent, én is néhány napja találkoztam csak ezzel, nem jelenti azt, hogy ne dolgoznánk rajta, de teljesen igaza van, a biztonsági hálót ki kell feszíteni, mint ön is mondta, az, hogy hogyan csináljuk ezt, az nagyon fontos. Nem lehet, hogy ezt ne tegyük meg, gondoskodni fogok róla. A Gletscher tavak, hát soha nem volt olyan megbeszélés vagy alkalom, ahol ne tanultam volna. Ezt már többször mondtam Kreszle asszonynak, és mondtam, hogy a biokalózkodásról hallottam, amikor, vagy tanultam, amikor idejöttem, most pedig erről a problémáról. Abszolút hihetetlen ez, és úgy gondolom, hogy ezt meg kell vizsgálni, fogalmam nincs, milyen megoldás lehet, mint ön is mondta, valószínűleg ez nem a globális felmelegedés okozza ezt, ahogy ön is mondja, hanem a, a szénpor meg kell vizsgálni. Hadd mondjam el összefoglalóként. Először is Zseli asszony önnek köszönöm a lehetőséget, hiszen segített abban, hogy több dolgot megerősítsek magamban. Először is azt, hogy mennyire fontos en szakbizottságnak az, hogy ismerje a fejlesztési stratégiák hatékonyságát, hogy biztosítsa hogy ez valóban a külügyi szolgálat magját adja, és az összes többi dologról is tudni akarnak. A konfliktusokról, ne, amelyek nem csak az adminisztráció különböző részei között vannak, hanem sokkal inkább, hogy nehogy versenyhelyzetbe kerüljünk a munka során, és ezzel azoknak ne okozzunk nehézséget, akiket támogatni akarunk. A második dolog, amivel megerősödtem, az az, hogy a szegénység megszüntetésének módja, az, hogy hogyan akarjuk ezt elérni, azt nagyon okosan végig kell gondolni, és az alapján kell megtegyük, hogy az embereket a világ különböző pontján hogyan lehet a leginkább támogatni finanszírozással, együttműködéssel, felismerve, hogy a kihívások egyre nagyobb számban vannak, egyre nagyobbak, ha a világ térképét megnézzük, akkor már látjuk, hogy a probléma hogyan terjed. Vagy megnézzük, hogy milyen lehetősége van annak, hogy egy probléma a határon átterjedjen. Ezt meg kell vizsgálni. Alapvetően úgy gondolom, hogy megerősödhetünk abban, hogy a Lisszaboni szerződés nagy lehetőséget ad ahhoz, hogy jobban dolgozzunk, többet érjünk el, az eredeti jövőképhez ragaszkodjunk, és a, elkerüljük, amitől a képviselők félnek, hogy ez a kép ne homályosuljon el a gazdasági visszaesésekben. Nem, mint hogyha purista lennék a felfogásban, de mégis úgy gondolom, hogy legyünk nyitottak, átláthatóak minden cselekedetünkben, és próbáljuk megmutatni azt, hogy hogyan végezzük munkánkat. De mindenek felett úgy gondolom ez a szakbizottság az a hely, ahol Andres, Vasilis és én magam is mindig biztosak lehetünk az önök szakértelmében. Sok mindent tanultam, mint mondtam, de az is, hogy az önök elkötelezettsége fontos. Köszönöm szépen. Eston asszony, a Fejlesztési Szakbizottság nevében magam is köszönetet mondok eh, ezen eszmecseréért. Remélem éves szinten megtartjuk majd e találkozónkat, és eh, fontos 2011-es megbizatásához sok sikert kívánok. Elég,

A napi renden szereplő hetes pont vitája nem zárult le Strifler asszony elnöklése alatt, úgyhogy visszaadom Strifler asszonynak a szót, hogy a hetes pontot folytassák. Köszönöm szépen elnök asszony! Tehát a jelentésem ismertetése után most azt kérem, hogy tegyenek javaslatokat, vagy ha gondolják, tegyenek fel kérdéseket. Még nem ismeretes a módosítók benyújtásának határideje, vagy megvan már? Rendben. Akkor mindjárt át is adom a szót Göránsz szúrnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én még semmit nem hallottam, mondja Strifler asszony. Hát annyi a zaj, hogy azt se tudom, hogy miről van szó. Az én saját jelentésem ismertetése után, ugye beszélgettünk Eston asszonynal, és most folytatjuk a hetes pont Van-e javaslata? Igen, rendben, van javaslatom. Már a biztos asszonynal, Gergyovja asszonynal beszéltünk róla, az ő fellépésének finanszírozása agályos. Gyakorlatilag kimerült a kassa, és nem lenne jó, hogyha bármilyen katasztrófa történne, mert nem vagyunk felkészülve arra, hogy fellépjünk és finanszírozzuk a fellépést. Most mivel keressük a 27 tagállam és a bizottság erőfeszítéseinek kölcsönössé tételi lehetőségeit nem kellene egy vegyes finanszírozási mechanizmust kialakítani, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a Georgievje asszony irányítása alatt megvalósuló fellépéseket finanszírozzák? természetesen az EU-nak először jóvá kellene hagyni az akciót, és utána a tagállamok által való finanszírozás ugyanakkor azzal történne, hogy egyeztetni kell az EU-val. Tehát nem szabad, hogy a múlt újra kísértsen, és mindenki a saját kis zászlóját tűzze ki a katasztrófa helyszínén, illetve egymást akadályozzák a tagállamok. Jó lenne, hogyha Georgieva asszonynal elgondolkodnánk ezen a javaslaton, annak érdekében, hogy jobban felkészüljünk a katasztrófákra, amennyiben nincs megfelelő finanszírozási forrásunk. Jó lenne, hogyha a politikák koherenciáját is megoldhatnánk, így így két legyet ütnénk egy csapásra. Nincs mikrofon. Thank you very much. Um, köszönöm szépen. Strifler asszony, köszönöm szépen a szakbizottságnak és az, az EU bizottság nevében hadd mondjak néhány szót. Nagyon örülünk ennek a jelentéstervezetnek, és különösen annak, hogy a humanitárius segélyek függetlenségét hangsúlyozták, amiről a legutóbbi vitában is hallottunk, a humanitárius elvek megtartásának jelentőségét, és azt, hogy továbbra is el kell érni a szükséget szenvedő embereket. A szerepek fontossága, a nemzetközi útmutatók egyértelművé válnak a jelentésében, és ezeknek is örültünk. A Garanz úr utolsó pontjával kapcsolatban üdvözöljük azt is, hogy az egyre nagyobb szükségekre helyezik a hangsúlyt, és azt, hogy a forrásokat a szükségletekhez kell igazítani. Az elhangzott javaslatnak is örülünk. A bizottság már, az EU bizottság már több tagállam kérését kapta meg arra vonatkozóan, hogy kvázi az ő nevükben nem lehetne humanitárius támogatásokat nyújtani bizonyos helyzetekben. A jelenlegi jogszabályok szerint erre nincs mód. Mint önök is tudják, a bizottság 2011-es munkaprogramjában megvizsgáljuk a humanitárius jogszabályokat, revíziót fogunk végezni, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen megoldásra lehet jutni. Üdvözlöm ezen kívül azt a, a bizottság nevében az EU tagállamok kötelezettségvállalását is a láthatóságra vonatkozó európai konszenzusra vonatkozó, az, illetve ezzel kapcsolatban, és mi is örülünk annak, hogy együttműködhetünk önökkel, az Európai Parlamenttel, az egyes képviselőkkel, és nemzeti kontextusban is, hogy az európai egyetértés célkitűzését megvalósítsuk. A két oldalú kapcsolatoknak is örül a bizottság, és a tanács és a tanács munkacsoportjával, ahogy ön is jelezte, megpróbáljuk a lehető legnagyobb mértékben az európai konszenzust javítani. Még egy megjegyzésem lenne röviden. Üdvözöljük azt, hogy a nemzetközi humanitárius törvényt jelentősen hangsúlyozzák. A konkrét finanszírozás, a humanitárius támogatásokból való konkrét átutal, átutalás bizonyos konkrét céloknak a támogatására már kétségeket vet fel. Az Európai Unió persze nagyon szorosan együttműködik a Vöröskereszt nemzetközi szervezetekkel, a egyéb eh, szervezetekkel, ezt továbbra is eh, fent kívánjuk tartani, de aggasztana minket az, hogyha a finanszírozást a már eh, kötött, címkézett humanitárius költségvetésből átcímkéznénk. Úgy gondolom, hogy további konkrét információra lesz majd szükség az akcióterve tartalmáról, és mint önök is említették, és mint talán emlékeznek rá, én magam is mondtam, hogy a, az egy, egyetértés a konszenzusra vonatkozó félidős áttekintésre kerül sor, és ebbe majd beveszük mindazt az információt, amelyet az elmúlt három-négy hónapos tagállamokkal való együttműködés eh, alapján leszűrhetünk. Nyilvánvalóan megpróbálunk eh, az akcióterv végrehajtásával kapcsolatban továbbra is együttműködni, és eh, ahogy elhangzott a különböző akciókkal való tájékoztatásra vonatkozóan, remélem, hogy erre is kiterjedhet, és örülök a további együttműködésnek. Köszönöm szépen, figyelembe fogom majd venni. Ha megengedi, akkor azt pontosítanám, hogy a bizottság eh, december 9-én szavaz majd, és november 17-éig lehet a módosító indítványokat beterjeszteni. Köszönöm. Elnök asszony, áttérünk a napirendünk 9-es pontjára, adó és fejlesztés. Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén. Már szóban előterjesztettem a jelentésemet a szakbizottságunk legutóbbi ülésén, ma pedig a második eszmecserére kerül sor a e témában. Mivel a jelentést még nem fordították le, így csak angol változatban ismerjük, úgyhogy ha megengedik, akkor a témát angol nyelven folytatom. Szóval különböző javaslatok azt célozzák, hogy a bizottság adó és fejlesztési tevékenységét támogassák, ösztönözzék, itt a milleniumi fejlesztési célok és az adó irányítás összekapcsolásáról van szó. Fontos lenne, hogy az országok, regionális résztvevők megfelelő gazdasági irányítást alakítsanak ki adózási téren. Jó lenne, hogyha a az EU adózási irányelvét vennék alapul a különböző megállapodásokban, vagyis automatikus lenne az információcsere. A második részben a különböző javaslatok az adóparadicsomok negatív hatásaival foglalkoznak, a globalizáció problémájával és a fejlődő országok adózási problémáival. Az adóparadicsomok nagyon károsak, fiktív lakóhelyek 0%-os adózást ajánlanak, és ez nagyon nagy kárt jelent, okoz a fejlődő országok számára a fejlődő országok szuverenitását is veszélyezteti ez, hiszen a tőke megadóztatása fontos eszköz az országok számára. Jó lenne, hogyha az adóalapot ki lehetne szélesíteni, hiszen az már is keskenyebb, mint a gazdag országokban. A befektetés céljából folytatott adóverseny az alacsony jövedelmű családokat érintileg súlyosabban, illetve a közszolgáltatásokat a szegény országokban. Aztán a zöldek különböző javaslatokat arra vonatkozóan tettek, hogy az Európai Bizottság hibáit ki kell javítani. A bizottság ugyanis nem foglalkozik a kereskedelem liberalizáció szegény országokra gyakorolt negatív hatásával az elmaradó vámbevételek vonatkozásában. Az én jelentésem tehát az arra hívja fel a figyelmet, hogy a WTO megállapodások és a regionális kereskedelmi megállapodások miatt csökken a fejlődő országok adóbevétele. Ez különösen súlyos helyzetet jelent. Körülbelül 30%-át tudják csak pótolni a kiesett kereskedelmi bevételeknek. Fontos lenne az adó alap kiszélesítése és egy tisztességes progresszív adózási rendszer kialakítása megoldása. A zöldeknek az a javaslata, hogy ugye emlékeztetnénk rá, hogy az áfa vagy energiaadók, fogyasztási jellegű adók bár az adóalap kiszélesítését lehetővé teszik, az áfa nem ideális eszköz, hiszen a szegény embereket sújtja leginkább. Ezért az EU adóreformra adott támogatása a közvetlen adózást kell, hogy célozza az adóalap kiszélesítését a cégek és a magánszemélyek esetében. Nagyon fontos, a tőke ellenőrzése is a spekuláció megakadályozására, a gazdasági stabilizáció kialakítására, a bizottság támogatná a fejlődő országokat a nemzetközi sztenderdek átvételében az adózásban is, de a bizottság egyáltalán nem bírálja a jelenlegi OECD-n belüli hibákat. Az OECD eh, magatartási eh, kódex lehetővé teszi a kormányok számára, hogy a eh, fekete listáról lekerüljenek, hogyha egyszerűen vállalják, hogy az információ cserében részt vesznek, illetve 12 más országgal megállapodást kötnek bizonyos tájékoztató jellegű területeken. Az OECD nemzetközi normái információcserét írnak elő kérelem esetén, de ez nem automatikus információcsere, és azt láthattuk, hogy az adóparadicsomok egymással kötnek megállapodást. Mondjuk Monaco a Kajmán szigetekkel. Ettől nem nagyon jutunk előbbre. Azt javasoljuk, hogy haladjuk meg az OECD kereteket, és nemzetközi együttműködést, egyezményt alakítsunk ki a káros adóstruktúrákról, szankciókkal a nem együttműködő országok számára, illetve a pénzintézetek számára, amelyek együttműködnek az adóparadicsomokkal. A bizottság ugyanis nem igazán ismeri fel, vagy foglalkozik vele hogy az adó megállapodások milyen kedvező színben tüntetik fel az adóparadicsomokat. Hiszen arról van szó, hogy nem ott lakik az illető, mint ahol adózik. Fontos lenne az átutalások megfelelő beárazásai is az OECD guideline-ok megvalósítása. A bizottság megemlíti a karnyújtás elvet, de nem javasol más módszert. Fontos lenne, hogy a tranzakciók megfelelő beárazása megtörténjen és az összehasonlítható profit módszert alkalmazzák a különböző országok között azonos ágazaton belül. A zöldek javaslata e témában az, hogy felhívást intézünk az EU-hoz, hogy konkrét javaslatokat tegyen a G20-nak, az OECD-nek, az ENSZ-nek, a WTO-nak, annak érdekében, hogy széles széleskörűbb jelzőkkel és módszerekkel dolgozzon a az Egyesült Államok módszerét vegye át. Az Európai Bizottság az adóversenyből származó adóbevételek erózióját nem veszi figyelembe. Fontos lenne az adókontroll adókontroll, a spekuláció megelőzésére, a gazdasági stabilitás előmozdítására, és nagyon fontos lenne, hogy a multinacionális cégek megfelelő részt vállaljanak az adófizetésből. Tehát ez a tartalma annak az anyagnak, amit megtalálnak a dossziéjukban. Most pedig megadom a szót a kérdésekre. Gerero Szalom úr következik, tessék. Muchas gracias, señora presidenta, que a la vez... Köszönöm szépen, elnök asszony. És egyben az előadó is, elnök asszony most. Ez a jelentés, amelyről tárgyalunk, egy olyan jelentés, amelyet szívből köszönünk, hiszen kiváló áttekintést ad arról, mennyire fontos az adókérdés. Az adó az adók célkitűzése a fejlesztés keretében. Szocialistaként támogatom a jelentés elemeit, különösen az infóta adó gondolatát. Az Európai Unió úgy gondolom fontos, hogy erősítse azt, ahogy a fejlődő országokkal együttműködik. Csak így tudja a képzést biztosítani számukra, a pénzügyi és adózási, közigazgatási alkalmazottakat így tudja képezni arra, hogy a fiskális reformokat megvalósítsák. Így lehet ezekben az országokban a helyzetet javítani. Mivel ugye úgy gondoljuk, hogy egy befektetett euró, egy fejlődő ország fiskális reformjába befektetett euróval 10 euró megtérülést érhetünk el majd abban az országban, tehát a fejlődő országban magában. Nos, éppen ezért nagyon fontos Zsoli asszony jelentésének első része. Itt ugye kimondja, hogy ezeket az országokat fel kell szólítani, hogy csatlakozzanak az OECD kölcsönös támogatási platformjához. Ez ugye nem a végcél, nem ezt kívánjuk elérni, nem ez csak az első szakasz, amit az országoknak el kell érni. A szocialista frakció támogatja azt az ötletet is, hogy országonként járjunk el, jelentéseket írjunk, amelyekben összefoglaljuk az összes különböző tevékenységet egy-egy országban, országonként tehát, hogy milyen multinacionális, tehát több nemzetiségű együttműködések vannak. Fontos, hogy a bizottság és a tanács is nagyobb kötelezettséget vállaljon az átláthatóság iránt a kitermelő ágazatokban. A szocialista csoport, a szocialista frakció saját érképe, értékei alapján folyamatosan küzd a pénzmosás, adóparadicsom és a banktitok szabálya ellen. Ennek alapján úgy gondolom, hogy végre előbbre kell lépni, és a pénzügyi információ automatikus cseréjére átérni. Ehhez azonban egyet kell működjünk az Egyesült Államokkal, és az ottani szakértői bizottsággal, amely az adókérdésekkel foglalkozik konkrétan. A szocialista frakcióban úgy döntöttünk, hogy a jó irányításra vonatkozóan, az adóhatóságok jó irányítására vonatkozóan néhány módosítót nyújtunk be. A legfontosabb egy olyan záradékra vonatkozik, amely konkrétan utal az Európai Unió és más a világ különböző más fontos szereplői között aláírt megállapodás az átláthatóságról. Van még egy dolog, amivel talán mindenki egyetért ma itt, ez pedig az, hogy a pénzügyi módszerek nem pusztán azt jelentik, hogy a pénzzel, a forrásokkal kell foglalkozzunk, nem. Szociális kérdésekkel is gazdaság, és a szélesebb értelemben vett szociális kérdések. Ide tartozik a demokrácia, a beszámoltathatóság teljes kérdése. Köszönöm. Köszönöm, Klinz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálok önnek, hiszen előadó, e jelentés előadójának. Az összes lényeges szempontot, ami a, az adózáshoz és a fejlesztéshez tartozik, mind érinti. Világos, hogy minden állam és a fejle, fejlődő ország is észszerű adórendszerre kell, hogy rendelkezzen, hogyha fenntartható fejlődést akar megvalósítani. Az, hogy ma sajnos ez sok esetben még nem valóság, részben az országokon magukon múlik, és ebben semmi új nincsen, ahol az adó kérdésekben is végtelen korrupciós csatornák léteznek, amelyben eltűnnek a pénzek. De természetesen a fejlesztő országokon is múlik mindez, akik minden lehetőséget megragadnak a, az adóterhek csökkentésére. És ahogy ön is említette, részben akár mesterségesen is a nyereségeket ide-oda tologatják, és így végül ott jelenik meg a nyereség, ahol az adóteher a legkisebb, ebben semmi új nincsen, nem csak a fejlődő országokban van így, hanem Európán belül is így van, nem kell ehhez nagyon messzire menni. Ha egy magas adójú országban a vállalatokat megnézzük, akkor nyilvánvalóan nők is tologatni kívánják. Az, hogy ez megoldható-e azzal, hogy a, a, ahogy a jelentésében mondja, hogy egyszerűen csak elvileg ott kell az adót kivetni, ahol a tevékenység folyik, hát ezt egy, meg kellene vizsgálni, mert előfordulhat persze az is, hogy viszonylag több mm, tevékenységet folytat az, az or, egy vállalat az egyik országban, mint a másikban, de hogy objektíve ott mekkora a nyereség, különösen a, a kezdeti szakaszban, ha még nem a termelékenység nem magyar, stb. stb. Tehát ezt meg kell vizsgálni, de azért úgy gondolom, hogy a cél az tényleg az, hogy meg kell próbáljuk az adóparadicsomokat kiszárítani. És az OECD-nek már van némi eredménye. Még nem vagyunk persze az út végén, de egyre nehezebb lesz az adóparadicsomok helyzete, hiszen ezek egyre több nehézségbe ütköznek majd, és ez jó is így. Én is úgy gondolom, hogy meg kell próbáljuk, hogy a a gazdasági tevékenység intenzitása alapján biztosítsuk azt, hogy a különböző országokban, ahol tehát a tevékenység folyik, ott adó is megjelenjen adófizetési kötelezettség, de ez ugye nem lehet a, a külföldi tevékenységgel arányos, ha mellett hát nem lehet tudni, hogy mi van mögötte. Egy dologra azonban figyelni kell, a fejlődő országokban egyszerű adórendszerekre van szükség. Nem lehet a mi tapasztalatunkból kiindulni és kvázi a mi adórendszerünket megpróbálni ott bevezetni. Ha hazámra, Németországra gondolok, az persze nem jó példa, de olyan átfogó és olyan kiterjedt az adóirodalom, a komplexitás, az adó komplexitása miatt, hogy ezzel minden fejlődő országot elárasztanánk, ha csak a felét akarnánk átadni nekik. Tehát egyszerű, és a check and balances, az ellenőrzések és egyensúlyok rendszerére van szükség. Azt is biztosítani kell, hogy az államhatalom ne tudjon az adókba belenyúlni, és a behajtott adók ne süllyedjenek el a sötét csatornákban. Ez a szakbizottság is már megtapasztalta, a New Yorki Millenniumi célkitűzések megfogalmazása követően, hogy elmondták itt, hogy mi minden tűnik el a korrupció révén. Minden egyes euróból, dollárról, ahogy akarjuk, ami valóban fejlődése kerül a fejlődő országokban, milyen arányban van ahhoz, ami eltűnik korrupciónál. Tehát fontos, hogy a fejlesztési adót, a fejlesztést egy fenntartható, tisztességes adórendszer kialakításával összekapcsoljuk, amely az érdekeket is egyaránt figyelembe veszi. Több érintett van ebben, ha ezt meg akarjuk valósítani. Először is azok, akik a fejlődő országokba akarnak beruházni, meg kell tudnunk találni a biztosítékot arra, hogy ezek a beruházók a nyereségeiket ne vigyék adóparadicsomokba. És a fejlődő országokban azt kell garantálnunk, hogy nehogy irreális ösztönzőket határozzanak meg, hogy odavonzák azokat a beruházókat, illetve a beruházókat, mégpedig úgy, hogy adókedvezményeket ajánlanak a saját érdeküknek teljesen ellentétesen az adómentesség egy bizonyos időszakra jó, aztán alacsony adó, aztán pedig az úgynevezett beruházási források körforgása, ami elvileg még semmit nem hoz az államnak, csak a beruházónak, aki a fejlődő országból egy körhintába ül be, és a pénzt a végén egy adóparadicsomba repíti, és a, a megtérülését ott realizálja. Én magam is megfogalmaztam néhány módosító indítványt a kérdéskörrel kapcsolatban, de összességét tekintve meg kell, hogy mondjam, hogy az alapvető elképzelésével nagyon elégedett vagyok. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Keller asszony. I agree that... Köszönöm. Egyetértek, hogy nem lehet nagyobb bonyolult az adórendszer, de nem elég, hogy egyszerű legyen, mert az egyszerű nem feltétlenül igazságos. Én abszolút támogatom a jelentését, Éva. Szerintem az adó probléma az egyik klasszikus példája annak, hogy a fejlesztési politika hogyan lehet koherens, illetve inkoherens, hiszen a fejlődő országok nagyon megsínlik az adórendszerek hibáit. Nyilván nem csak az adók számára fontos az adó, hanem a demokrácia számára, ugye ezt valakit említette, és nagyon fontos a szociális rendszer kiépítése, Tudjuk, hogy ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy a hátrányos helyzetűeket megsegítsük, asszály, krízis esetén, és az is fontos, hogy a demokratikus kontroll meglegyen, hogy az emberek tudják, hogy mi történik a pénzükkel, hova megy. Tehát az adórendszer az természetesen pénzkérdés, de ennél sokkal több is. A múltban mi az Európai Unió, illetve globális észak, ha fogalmazhatunk így, nagyon gyakran azt követelte, hogy csökkentsék a fejlődő országok az adóikat, és szerintem ez nagyon ártalmas volt, ezt abba kellene hagyni, és sosem alkalmazni újra ezt a politikát. És még egy záró megjegyzés a korrupcióról, Nyilván nagyon fontos az átláthatóság, a korrupció ellenes intézkedések a fejlő országokban, de arról is gondoskodnunk kell, hogy a saját, úgymond saját cégeink és megfelelően viselkedjenek, és ne ösztönözzék, erősítsék a korrupciót. Tehát a saját eszközeinket be kell vetni annak érdekében, hogy az ilyen korrupciónak véget vessünk. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Schneebeli a Stramosszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék természetesen köszönetet mondani a jelentésre fordított munkáért és a jelentésért. Ez egy nagyon fontos kérdés. Felmerült bennem az a kérdés, hogy helyese a jó irányítást az elején említeni, hiszen valójában pontosan a következménye ez a már jobb rendszernek. A másik kérdés, amit fel szeretnék most vetni, az az, ami a közvetett és közvetlen adókat illeti. Úgy tűnik, hogy túlzottan figyelünk a közvetett adókra. Áfa. Nos, úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen a szegényebbeket sújtja. az önpolitikája is a check and balance-re kell figyelni azokra a költségvetésekre, azokra a háztartásokra, amelyeknek az élén nő áll, tehát önálló például az áfa csökkentés nagyon fontos adott esetben 1,2%-ban az itt nem elegendő. Hogyha ezt módosítanánk, annak az elosztási hatása jelentős lenne. Lesznek további hozzászólások, majd még meg javaslatok, de egy dolgot hadd mondjak el, hiszen néhány dolgot még bizonyára tisztáznunk kell. Az a hitel kontra támogatás problémája a kettő hatása az adóra, az adó emelésre. Ez szerintem egy olyan kérdés, amit nagyon sürgősen tisztázni kell. És egy záró kérdésem is van önnek. Véleménye szerint mennyire fontos az ország specifikus adónyilatkozat? Ez vajon egy kondíció sine qua non-e? Merci, monsieur. Köszönöm. Görenc úr, öné szó. Köszönöm, elnök asszony. Magam is azokhoz csatlakoznék, akik igen jónak találják elnök asszony jelentését kiváló javaslatokkal. Frakcióm képviselő is elmondta már ezt előttem. Két megjegyzést engedjen meg amelyek fontosak számomra. Minden országnak szüksége van egy fiskális rendszerre, egy olyan adórendszerre, amely a kiadásait finanszírozza. Mit látunk ma most mi Európában? Azt, hogy eltérő minden egyes tagállam adórendszer. Egy olyan andogén fejlemény sorozatról van szó, amely nem ugyanaz Svédországban, mint az Egyesült Királyságban, viszont pozitív eredményekkel járhatnak ezen folyamatok. Ha viszont a két rendszert kicseréljük, és arra kötelezzük az Egyesült Királyságot, hogy a svéd rendszert vegye át, vagy vice versa, akkor ezen országok már egyszerűen képtelenek lennének működni, ez ennyire egyszerű, mint érvelés, Tiszteletben kell tartanunk tehát a partnerségi viszonyokat, amelyek először is kimondják, hogy a fejlesztési, fejlődő országoknak is saját jövőjükről szót kell szólniuk. Ezt szerintem mindig újra el kell ismételnünk, ha ez szükséges. A gánai néhány évvel ezelőtti ö, tapasztalatokra hadd utaljak most, ahol egy új hitelhez, ö, IMF hitelhez a gánai kormánynak az import tarifa tételeket meg kellett emelnie, és ha nem járt el így, akkor az IMF egyszerűen nem folyosított számára hitelt. Ilyen ö, sarkos gondolkodásmód volt akkor divatban, így semmilyen alternatív megoldást nem ö, alkalmazhatott a gánai kormány. Ezen adott helyzetben Gánát elszigeteltük, és senki nem támogatta őt. Viszont ki tehetné meg, ki támogathatná az afrikai ö, jelenlévő nagyországok közül, Kína például bizonyára nem. Ki, milyen szereplőkre gondolhatunk még itt? Hát az Európai Unióra. Itt kellene rátalálni arra az európai hozzáadott értékre, amelyre az előadóasszony is utalt. Bagbo. A háborút lehet úgy is finanszírozni egyes afrikai országokban, hogy különböző vállalkozói adókat ró ki egy-egy ország. Ami viszont partot illeti, ott a vállalati adózás úgy alakul, hogy az egyes hadműveleteket mondjuk finanszíroznak, néhány évvel ezelőtt viszont mondjuk ez így volt, Viszont béke, békés időben az elefántcsontparti kormány már az ilyen vállalkozói adózással nem él. Így azt gondolom az ilyen fellépéseket is, lépésekre is újjal kell mutatni, stigmatizálni kell azokat, hogy az ilyen gyakorlatok ne váljanak, ne terjedjenek el igen, brutálisan kell az ilyen partnerségben szerintem fellépni, és valóban az országoknak meg kell magyarázni, hogy mennyire felelősek ilyen téren a fellépésükért. Záró gondolatként azt gondolom, hogy alapvető fontossággal bír az eljárásban az, hogy persze sok-sok módon lehet a fejlődő országokat becsapni. Az egyik ilyen bevált gyakorlat, hogy az erőforrásokat, természeti forrásokat megadóztatják és kivonják az országból, elszívják az országból, adózás nélkül, anélkül, hogy adót fizetnének, semmilyen hozzáadott értéket nem képviselnek tehát az ilyen természeti kincsek kivonásakor. Ez esetben hogyan, milyen módon lehetne ezen elemeket úgy ö, kombinálni, hogy eredménnyel járjunk. Mire lenne szükségünk? Egyfajta Davosra erre már utaltam ma, amely lehetővé tenné, hogy egy asztalhoz üljünk le, és minden egyes problémát megtárgyaljunk, hogy az egyes szereplők milyen ö, hozzájárulást tehetnek le az asztalnak, annak érdekében, hogy a válaszok megszülessenek Magától értetődő mindez. Mi az, amire eddig út utaltunk, egyszerűen a fejlődő országokat megadóztatjuk, holott egyfajta networking, egyfajta hálózat építésére, kiépítésére, egy davoszi szellemiségű hálózat kiépítésére lenne szükségünk, annak érdekében, hogy a kapcsolatok ápolásán keresztül a fejlődő országoknak alternatív megoldásokat tudjunk javasolni. Tehát networking mindenek előtt, szerényen ezzel járulnék hozzá a szerintem kiváló jelentéséhez. Talán a legegyszerűbb megoldások működnek a legjobban. Megint csak legyünk nagyon földhöz ragadottak, pragmatikusak. Aston asszonynak is elmondtam már, remélem, hogy persze szólni szólhatunk, azt nem tudom, hogy az ember amikor szól, akkor beszéle vagy mond is valamit. Hát én azt gondolom azért legyünk derülátóak, és ha még nem is vagyunk igazán erőteljesek abban, amit teszünk, azért próbáljunk hinni benne. Köszönöm. Elnök asszony, az Európai Bizottság képviselőjének, Tassilo Fandrosz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Zsoli asszony a közleményt a DEV és a Taxüt kollégák közösen dolgozták ki, az Európai Parlamenttel is kar karba öltve dolgoztunk együtt. Egy évvel ezelőtt például a Zöldek frakciójával egy rendezvényt szerveztünk, ön is Kalér de Hult akkori biztossal együtt felszólaltak e rendezvényen. Először is köszönöm szépen a jelentést, amely pozitív gondolatokat emel ki, és rámutat néhány ö, negatív fejleményre is. Hadd beszéljünk ez utóbbiakról. A trade tax ezekről a kereskedelmi adókra utal a fejlődő országokban, amelyek a szabadkereskedelmi megállapodásokkal csökkenni fognak, ez így igaz. De mi az alapvető probléma, amivel itt szembesülünk? kapacitás fejlesztési problémánk van a fejlődő országokban. Ha ezek az országok ilyen adóktól függnek, akkor a, az adó alapuk nem eléggé széles tehát tágítani, bővíteni kell az adó alapot ezen országokban, és a közlemény központi kérdése is ez a gondolat. Mi a megközelítésünk specifikus, ország specifikus a közleményben nem azt mondjuk ki, hogy egyes ágazatot így vagy úgy kell megadóztatni, hanem úgy, hogy a helyi kapacitások figyelembevételével az adott ország specifikus helyzetét tárjuk föl. Klinz úr is elmondta, Németországban is ez így van, de vannak olyan országok, ahol az adóadminisztrációnak szüksége van ahhoz, hogy lépésről lépésre egyenlő bánásmódban részesíthesse adóalanyait. Ez a méltányos elv és annak érvényesítése, tehát a legfontosabb a közleményünkben, ezért gondoljuk úgy, hogy az országspecifikus megközelítés a jó. Előadóasszony utalt az OECD kérdésekre, az átutalási árakra és a Taxud kollégámnak adnám át a szót, hogy ezzel a specifikus kérdéssel foglalkozzon. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány pontra szeretnék visszatérni, amelyeket úgy tekintünk, hogy tippek a jobbításra az ön jelentésében tehát nem bírálatként tekintjük rájuk az OECD-vel való együttműködésről beszélnék, illetve ön javasolt, hogy valamilyen nemzetközi egyezményt kellene kialakítani a káros adógyakorlatokkal szemben. Most ezzel kapcsolatban mondjam el, hogy az OECD munkájának hatékonysága úgy néz ki, hogy az első szakaszban azt kérte az OECD a tagállamoktól, hogy tegyenek kötelezettségvállalást az információ cserére. A második szakaszban gondoskodik csak, vagy győződik csak meg az OECD ennek a vállalásnak a hatékonyságáról egy ilyen peer review keretében, ami az elkövetkező években valósul majd meg. Ez az eljárás lehetővé teszi az átláthatóság és információcsere világfórum tagjai számára, hogy meggyőződjenek róla, hogy az információk tényleg kicserélésre kerülnek-e a világfórum tagjai között. Lehetővé teszi ez azt, hogyha fiktív megállapodást kötnek csak, akkor azt is alkalmazni, végrehajtani kötelező a nemzetközi egyezménnyel kapcsolatban, amit ön kívánatosnak tart, van az EU-ban már a vállalatok számára ö, viselkedési ö, kódex, adózási téren, káros ö, hatású adózási gyakorlatokkal kapcsolatban és az Európai Unió kötelezettséget vállalt, hogy ezt promócióban részesíti a harmadik országokban is. És a harmadik országokban való népszerűsítés már meg is indult néhány európai szomszédországban. Úgy gondolom, hogy ez a célja annak a rendelkezésnek is, amely gyakorlatilag szisztematikusan bekerül a harmadik országokkal kötött megállapodásokba az úgynevezett jó adó irányítási rendelkezés, ami lehetővé teszi, hogy meggyőződjünk róla, hogy az Európai Unió partnerországai egyetértenek az átláthatóság elvével, az információcsere és az egészséges adóverseny elveivel. Tárgyalások folynak erről a témáról azzal a céllal, hogy az aggályokra választ adjunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci. Köszönöm szépen. Megelégedettséggel nyugtázom, hogy támogatást élveznek a jelentésben foglalt elképzelések. Schneeberg Jastram asszony tett javaslatokat arra, hogy a jó irányítási összetevők inkább a konklúzióba és ne a jelentés elejére kerülnek. Úgy gondolom, hogy szorosan összefüggnek ezek a témák, és szinte bármilyen sorrendben felsorolhatjuk a különböző összetevőket. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament állást foglaljon ebben az ügyben. részt vettem a PNUD-ben az imént a 20. ENSZ jelentés ceremóniáján, és megállapíthattuk, hogy a növekedés, az oktatás, az egészségügy területén 41 százalékos előrelépés történt 1970 óta de hogyha megnézzük ezt a besorolást, tabellát az országok között, és hogyha összevetjük a 41%-ot a 40 év alatt bekövetkezett fejlődéssel, akkor ugye a világ GDP-je emelkedéséhez kell viszonyítani, ami viszont 350% volt 40 év alatt. Ez az egyik oka annak, hogy szerintem illetve itt az egyik ok az, hogy az adóbevételek elmaradnak a szegény országokban, és így nem tudják a felzárkóztatási beruházásokat megvalósítani. túlságosan sokáig káros adógyakorlatot hagytak kialakulni, és szerintem fontos, hogy a parlament állást foglaljon annak érdekében, hogy kimondjuk, hogy az OECD egyezmény nem hatékony, az információ kérést lehetővé kell tenni, és nem lehet szó arról, hogy az információ cserre ne legyen automatikus az adóparadicsomokkal is. Jól illusztrálja ezt az Egyesült Államokkal való megállapodás, ami illetve az a jelentés, ami kimondja, hogy gyakorlatilag kevesebb, mint tízszer alkalmazták az OECD egyezményt, ez olyan, mint egy rossz bilaterális megállapodás, mi nem oldja meg a kérdéseket. Fontos, hogy a parlament fellépjen, elást foglaljon, mert nagyon nagy a képmutatás a fejlesztési együttműködésben, és úgy gondolom, hogy eh, az adó megkerülés lehetősége a fejlődő országokban nagyon sok cég által kihasználásra került hosszú ideig, és hogyha más működést szeretnénk észak és dél között, akkor ez kulcsfontosságú lesz. Köszönöm a módosítókat, kérem, hogy nyújtsanak be módosítókat november 16-án csütörtökön 12 óráig, szakbizottságban január 18-án szavazunk. <clears throat> Maintenant, c'est le point 10 de l'ordre du jour. Modification de la... Az Európai Közösség és Dél-Afrika közötti kereskedelmi fejlesztés és együttműködési megállapodás módosításáról. Első eszmecseréről van szó, szöveg nélkül, megint csak én vagyok a téma felelőse, mert senki nem akarta ezt a jelentést előttem, úgyhogy nekem engem ért a megtiszteltetés, úgyhogy most meg is adom magamnak a szót. Első szöveg nélkül eszmecserére kerül tehát most sor a jelentésem megvizsgálatára december 9-én kerül majd sor, és december 20-áig lehet majd a módosítókat benyújtani. Igazából itt egy egyszerű technikai kigazításról van szó a Lisszaboni szerződés szellemében, azon LK e Dél-Afrika közötti kereskedelmi fejlesztés és megállapodásról, amely módosult a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után már nem az európai közösség, hanem az európai Unió kell, hogy formálisan elfogadja ezt a megállapodást. Nem csak, hogy az EU nevében a tanácsnak ezt határozaton keresztül meg kell tennie, hanem értesítenie kell hivatalosan a dél-afrikai partnert arról, hogy 2009. december 1 -e óta, mivel az EU átvette az európai közösség szerepét, így most már minden jogát és kötelezettségét is magáévá teszi az EU. Itt technikai jellegű társulási szerződésről van szó, ahogy azt az EU 217-es cikke kimondja, az EU működéséről szóló szerződés 218-as cikkének hatodik bekezdése pedig azt is kimondja, hogy a tanács egy határozaton keresztül fogadja el ezt a módosítást, és ez a parlamentnek hozzá kell járulnia. Én december 9-én javaslom tehát a a vizsgálatát ennek a jelentés tervezetnek, majd január 26-án szavazunk róla. A 218-as cikke kimondja a Lisszaboni szerződésnek, hogy a rendeletünk módosítás nélkül úgy tűnik, hogy vagy E, a parlament elfogadja, vagy pedig elutasítja ezt a megállapodást. A plenárison kerül majd erre sor, mégpedig egy többségi szavazásra kell majd erről az elfogadásról vagy elutasításról dönteni a plenárisnak. Az INTA az a szakbizottság, amely véleményezi majd a, mi jelentésünket november 9-én. Nikoló úr lesz az Intában a felelős. A véleménytervezetet tehát január 25-én fogjuk megszavazni, és hát az önöki a szó, hogyha véleményük megjegyzéseik vannak, kérem ezt most megtehetik. Úgy, hát úgy tűnik, hogy nincs, ezért most holnapig felfüggesztem az ülésünket. A koordinátorok 9 óra 30-kor találkoznak holnap, ugyanitt a teremben, és 10 órakor folytatjuk holnap az ülésünket. Szép estét! No.